bizottság közötti struktúrált párbeszédnek megvan a maga rendje, és ezen belül ugye mindig érintett az illetékes biztos, és nekünk pedig az a dolgunk, hogy mind jogalkotás, mind nem jogalkotási területeken áttekintsük a problémákat, kijelöljük a prioritásokat, és a jövő évi prioritásokat konkrétan. De hát a bizottság munkaprogramjára is igaz ez. Elküldtük a biztos úrnak a kérdéseinket, hogy a mai vita élénkebb legyen, és tudjuk, hogy miről beszélünk, hogy a biztos úr is fel tudjon készülni, és ki tudja érdemben fejteni nekünk, amit kérdeztünk a válaszaiban. De persze spontán kérdésekre is lehetőség lesz ma. Tehát nem csak írott kérdéseket fogadunk be, hanem spontán szóbeli kérdéseket is. Először a biztos úr fog bevezetőt tartani, aztán két-két percben ö, hangzanak el a kérdések, válaszok tervek szerint. talán ö, akár fél kilenc előtt is be tudjuk fejezni ezt a vitát, ha ügyesek vagyunk. Parancsoljon, biztos úr, nem húzom tovább az időt. Köszönöm szépen, elnök úr. Na melyik mikrofonba beszéljek? A bal oldaliba, jobb oldaliba? Ez mintha nem működne itt előttem pont. Chairman, No, no, no. No? It's okay. It's okay. Okay. Thanks a lot. Okay, Chairman, honorable members of the... Nos, tisztelt elnök úr, tisztelt Agri és Vidékfejlesztési Bizottsági tagok, nagy örömmel jöttem el meghívásukra, nem először persze, immár hagyományá vált, köztünk a veszmesere. Bevezetőmben nyilván néhány aktoritásra ö, utalnék, illetve az önök kérdéseire próbálok ö, előzetes választ adni. I want to speak in broader terms about food safety related uh, food policy. Először az élelmiszer biztonságpolitikáról általában beszélnék, és utána konkrét problémákra, hogy mi foglalkoztatja az európai közvéleményt. Utána elnök úr, a kérdések válaszok körében nyilván a specifikumokra is szívesen válaszolok, amennyiben tudok. Az önök sok-sok kérdéséből leszűrődtek számomra persze fő vonalak. Tisztelt elnök úr, mint ö, egészségügyi élelmiszer biztonsági biztos, én büszke vagyok a saját rendszerünkre. Kétezer óta folyamatosan fejlődött ez, ez az ágazat. Ugye a 90-es években még nagy élelmiszeripari válságok rázták meg Európát, hatalmas károkat okozva. Emlékszünk még ezekre. Ezeknek a következményei nagyon súlyosak voltak. Megrengették az élelmiszerek biztonságába vetett bizalmat Európa és világszerte, de Mára a világ legszigorúbb élelmiszeregészségügyi és kockázatelemzési rendszere működik Európában. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem történhetnek bajok, hibák, de a rendszer robusztus, szigorú, erős, és az ellátóláncok komplexitása ellenére a szabályok jól működnek, Persze mindig jönnek új és váratlan problémák. Újabban ugye az antibiotikumok és az általuk okozott rezisztencia a fő vita téma, jogosan. Ezért az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatos kérdéssel most érdemben foglalkozunk, és Európa hozzáadott értékét megpróbáljuk ezen a területen is kifejezésre juttatni. Valamennyi tagállamban fel kell venni a küzdelmet az antibiotikum rezisztenciával szemben, a kutatást mobilizálni kell, és alternatívákat kell megjelölni. Hogy hogyan lehet elejét venni a terjedő antibiotikum rezisztenciának és mindezt globális kontextusban, együttműködésben. Tehát mindig lesznek új problémák, mint például ez, de azért sokkal jobb, robusztusabb a rendszerünk, mint korábban. Ebben a rendszeren belül meg tudhatunk felelni az új kihívásoknak is. Komoly a törvényi alap, és mégis rugalmas, gyors reagálást is lehetővé tesz Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan vizsgálni a jogszabályokat, hogy aktuálisak-e még jók -e eléggé. Ezt a fajta fitness checket folyamatosan vagy rendszerszerűen végre kell hajtani, és ezt végezzük is ezt a munkát. A, még az idei év vége előtt a, a nyilvánosságra hozzuk, hogy mit találtunk ilyen ügyben, hogy mit kell javítani, módosítani. De ezek részletkérdések alapvetően jó a rendszerünk. Az EU a világnak az a helye, ahol talán a legtudatosabb fogyasztók élnek, és ahol a fenntarthatóság elve talán a legjobban érvényesül, a klímaváltozás elleni harc, a, a hulladék hegyek elleni harc eredményeket hozott. Tehát itt jó értelemben úttörők vagyunk, sok alágazatban, csökken a pazarlás, az élelmiszerellátó láncon belül, és egyre több és jobb gyakorlat van meghonosodóban, 2030-ig további ö, pazarlás csökkentési célokat fogunk megvalósítani. Tisztelt képviselők! Ugye egy évvel ezelőtt jelentett meg az új egészségvédelmi törvény, illetve az állategészségügyi szabályok is EU szerte, amelyek a fertőző állatbetegségek terjedését próbálják minimálisra csökkenteni, és egyébként tényleg azt látjuk, hogy ha vannak is betegségek, ezek azonnal jól körülhatárolhatóak, fel tudunk lépni ellenük, és Európa, az európai mezőgazdaságba vetett bizalom újra nő. A, mind a vízben tenyésztett állatok, mind a szárazföldön tenyésztett állatok tekintetében ö, nagyon szigorúak az elvárások, és ezeket be is tartatjuk ellenőrzésekkel. Úgyhogy a madárinfluenza vagy az afrikai sertésinfluenza a kérdés. Az utóbbi évek válságai megmutatták, hogy Európa ellenálló képes. Új növény egészségügyi szabályozást is előkészítünk éppen az európai növénytermesztési területeket próbáljuk megvédeni attól, hogy kívülről behurcolt növénybetegségek terjedjenek. Például a citrusfélék védelmét külön most gondoljuk át, és számos intézkedést tervezünk. Egyre erősebb a fitoszanitáris szabályok rendszere, a fastidióza esete azért megmutatta, hogy vannak még rések a rendszerem. Egy-egy növénybetegség azonnal az emberek életét is közvetlenül befolyásolja. Nagyon sok ember él ezen növények termesztéséből, és fogyasztóként is érintettek vagyunk, de megvan az a jogi keret, amely garantálja az agriágazat valamennyi alágazatának a biztonságát és az európai fogyasztók egészségét. Mondhatnák, hogy akkor minden rendben van? Mit várnak a polgárok? Az utóbbi 15-20 évben és a következő 15-20 évben is a biztonság, az élelmiszerbiztonság lesz a fő elvárás a polgároknak, de a polgárok egyre többet várnak el ezen belül. Tehát, hogy mit jelent számukra az élelmiszerbiztonság? Hogy legyen a, az élelmiszer tápláló, etikailag, morális értelemben vitathatatlan módon kerüljön előállításra, legyen az európai mezőgazdaság hozzáadott értéktermelő, versenyképes, és egyre több családban téma az, hogy mennyire tápláló, egészséges az élelmiszer, tehát az európai fogyasztók nagyon tudatosak, és ez egy nagyon kényes kérdés, az élelmiszer minőség, nem csak a biztonság. Folyamatosan és tömegesen látunk akciókat annak érdekében, hogy a helyzet még jobb legyen. Egyre több adatot kell közölnie a gyártóknak a csomagolásról, az adott élelmiszerről, és a fogyasztók ezt talán nem látják, de a termelők számára nagyon nehéz megfelelni, főleg a health claims ö, ö, címszó alatt sokan megpróbálnak visszaélni ezekkel az emelkedett elvárásokkal, és olyan állításokat is közölnek az élelmiszereikről, amelyeket előállítanak, amelyek félrevezetőek. Az önök parlamentje is megszólalt ebben az ügyben. Az alkalmazott rendelet végrehajtásával kapcsolatban. Ugye az alkoholos italoknak a tápanyag tartalma and has not identified any objective feltüntetése ügyében. Ugye vita volt, hogy vannak-e objektív adatok, amelyeket itt kell, érdemes, szükséges közölni. Az alkoholos italokat gyártókat meghívtuk, hogy vegyenek részt egy közös tanulmányban, és tegyenek javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mely tápanyagok feltüntetése szükséges a címkén. Ugye a cukrok, a zsírok, nyilván az alkoholtartalom alapvető adatok, ezek közlésével hozzájárulunk a minőség emelkedéséhez, az egyre magasabb elvárásokkal. Az Európai Unió legtöbb országában kimutatható, hogy csökken a sófogyasztás, és a cukorfogyasztás is 10%-kal csökkent, ami jó hír. Európa szerte átlagban. De nagyon különbözőek a nemzeti akciós tervek, ezeknek a hatékonysága, ezeket támogatnunk kell. Állategészségügy. Az Európai Unió itt is zászlóvívő szerepet játszik a világban, Létezik egy intergroup, amely az állategészségügy és témában ülésezik. Múlt hónapban is volt egy komoly egyeztetés ezen a fórumon. Azt reméljük, hogy az európai polgárok aggodalmainak elébe tudunk menni. A jövőt nyilván nem láthatjuk, de a fenntarthatóságra lehet és kell is törekedni, és közösen kell azon dolgoznunk, hogy a polgárok elvesztett bizalmát, most hosszú távon beszélek, teljes körülön visszaszerezzük, új alternatív termelési, ellátási láncokat alakítsunk ki, új technológiákat, egészségesebb, fenntarthatóbb módszereket promoválva. Lehet ennél gyorsabban is fejlődni. To agree any EU legislation at all. A génmódosított élelmiszerek ügyében azonban még hevesek a viták, nem nagyon tudnak a tagállamok közös nevezőre jutni. és néha a laikusok sikerrel kérdőjelezik meg a szakértők véleményét, mert hát erőteljesen hallatják a hangjukat. Nehéz az ilyen hangokkal szemben érdemben reagálni. Ami a növényvédőszereket illeti, itt egyértelmű a csapás irány, közös érdekünk, hogy csökkenjen a felhasználásuk, amennyiben lehetséges. A növénytermesztésnek nyilván ez egy alap pillére, ideértve az egészséges növénytermesztés igényeit is. Ugyanakkor hát arra nagyon kell figyelni, hogy az emberi szervezetbe ne kerüljenek be a növényvédőszer maradványok. Nélkülük lehetetlen lenne a növénytermesztés, még a bio növénytermesztés is, sőt, tehát mindenféle növényvédelem nélkül semmilyen mezőgazdasági ág, növénytermesztési ág nem létezhet. De hogy hogyan védjük a növényeket, annak persze nagyon sok módja van. A növényvédőszer gyártók egyre szigorúbb követelményeknek kell, hogy megfeleljenek, garantálniuk kell, hogy termékük fogyasztó és természetbarát, minimális invazív elemeket tartalmaz. A trágyák, műtrágyák, növényvédő szerek szabályozása a dohánytermesztésben nagy hullámokat vetett az utóbbi időszakban, de ennek is az lett a tanulsága, hogy szigorú szabályokra van szükség, és ezt végül is mindenki elfogadja. Az endokrin disruptorok ügyében ugyanezt mondhatom el, mára megvannak a szükséges tudományos definíciók, amit a WHO alkotott meg, amelyeket a WHO alkotott meg, és ezeket elsőként alkalmazta az Európai Bizottság, ugyanakkor kapunk olyan kritikákat is, hogy nem megyünk eléggé messzire ezen a területen, noha elsők vagyunk. Nehéz ezen a területen és más területen is megőrizni a függetlenséget, és a polgárok nagyon szigorúan ellenőrzik a végrehajtás, az előrelépés, néha túlzó igényeket is támasztva, miközben mondom, a legtöbb területen világelsők vagyunk. De persze ezt a vitát folytatni kell, nem szabad előle kitérni, és a polgárok valamennyi kérdésére, félelmére választ kell adni, mert itt nem csak a tényekről szól a vita, hanem a hitelességről is, és ez viszont mindenkinek érdeke, hogy hiteles is maradjon az élelmiszerbiztonsági struktúra. A lehető legfrissebb, legjobb tudományos eredményeket kell a lehető legátláthatóbb módon átültetni a gyakorlatba. Ez nem könnyű feladat, higgyék el nekem. Nekünk a bizottságnak is, de önöknek, a parlamentnek is el kell fogadniuk azt, hogy ha vannak is érdekellentéteink, a legfőbb közös érdekünk az, hogy közös ez, hogy összefogjunk a tudományos eredmények eh, promoválásában, alkalmazásában, és ezek olyan kommunikációjában, hogy a polgárok is megértsék az összefüggéseket. Ennyit szerettem volna bevezetőképpen, most várom a kérdéseiket. Oké. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük a biztos úrnak ezt az átfogó bevezetőt, illetve előadást. Látjuk, mennyire elkötelezett és eltökélt, és nagyon szépen köszönjük azt is, hogy várja a kérdéseinket, és hajlandó válaszolni azokra. 7 óra 30 van, és rengetegen kértek szót. A koordinátoroknak tudok két-két percet adni, és utána az egyes képviselőknek egy percet, hogy feltegyék a kérdéseiket, és kérem, ne ismételjék meg a már elhangzott kérdéseket. De szúr az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött ma az Agri szakbizottságunkba. Szeretném megköszönni önnek a frakcióm nevében és azt a kiváló munkát, amelyet biztosként végez. Nagyon nagy figyelemmel kísérem a munkáját, és ön a jó biztosok közé tartozik. Néhány témát említett, beszélt az pazarlás problémájáról. Szerintem ez nagy mértékben a tájékozottság szintjétől is függ, és az oktatás minőségével is összefügg. Sokkal jobban fel kell készíteni a fiatalokat az élelmiszerekkel kapcsolatban, a főzéssel kapcsolatban is. Az oktatás révén szerintem sok mindent el tudnánk érni, talán érdemes lenne európai szintű programokat indítani ezzel kapcsolatosan. Én nem igazán vagyok képes arra, hogy élelmiszer dobja ki. Szerintem egyszerűen elképzelhetetlen, vagy felfoghatatlan, hogy miért dobunk el évente fejenként 20 kiló élelmet. Ami a növények egészségét illeti, az Európa Parlament meg, annak megfelelő döntéseket hozott, az importok ellenőrzésére vonatkozóan, úgyhogy ezzel, ebben teljesen egyetértünk. Szeretném megkérdezni, hogy a madárinfluenza kapcsán mi az aktuális helyzet, és nem régiben azt olvastam, hogy az amerikaiak meg akarják kérdőjelezni a hormontilalmat, az EU-nak itt nagyon vigyáznia kell, nagyon oda kell figyelnie arra, hogy ezt a hormon import tilalmat mindenképpen fenntartsuk. Érdekelne az is, hogy tud-e valamit arra, arról, hogy a Schmallenberg vírus kapcsán van-e előrelépés az oltást illetően, szerintem ez nagyon fontos lenne. Végezetül pedig eh, reagálnék arra, amit mondott, nevezetesen, hogy eh, meg kell győzni a gazdákat, és meg kell nyitni a mezőgazdasági eh, termelőknek nyitniuk kell a fogyasztók felé, hogy ők is értsék, hogy miért van szükség az egyes növényvédőszerekre, és hasonlókra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr, hogy eh, eljött, és hogy eh, amiket elmondott. Két percben szeretnék felvetni néhány fontos kérdést, amiket én eh, fontosnak tartok. Először is azok a munkálatok, amelyek a bor és a bor élelmiszer tartalma élelmezési elemeiről, a címkézésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy meg tudja mondani pontosan miről van szó, mert ez nagyon aggasztja az ebben az ágazatban dolgozókat, illetve hogy milyen tervezet van folyamatban. Tud-e szólni, mondani valamit arról, hogy a hormon háztartást megzavaró elemekkel mi a helyzet, például a glifoszát ügy is fontos lenne, mit tudunk a glifoszátról, illetve ugye időszakosan visszahozták, újra engedélyezték ezt a növényvédőszert, és a vetőmagok kérdése is egy fontos dolog. Ugye bizonyára tudja, hogy a biogaz, mezőgazdaság szabályozásán dolgozunk jelenleg, és itt nagyon fontos a vetőmag kérdés, mert bizonyos problémákat vet fel. Szeretném tudni, hogy a bizottság szintjén hogy állnak a dolgok. Négy évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy felülvizsgálják az unión belül a vetőmag kereskedelem elemeit és a és most olyan dolgok vannak, amik egy kicsit a kezdeményezésének elletébe had. Elbukott ez a kísérlet, ez a, vagy a bizottság kíván még a mandátuma alatt tenni valamit a vetőmagügyben? Köszönöm, biztos úr. Abszolút. Uh, commissioner, uh, I'm a farmer. Tisztelt biztos úr, én gazdálkodó vagyok, és más gazdálkodók szá- nevében is beszélek a gazdálkodók pontosan tudják, hogy mennyire fontos a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyire fontos a szabályozásban a közbizalma. De önök értik-e azt, hogy milyen nagy nyomás alatt vannak a gazdák azért, hogy a versenyképességüket, a termelékenységüket fokozzák? fontos lenne, hogy ez, ők is lássák, hogy ez mind a technológiával fog szám, származni, így gondolják. Mert Nagyon gyakran a technológia bizonytalan jövőt hoz. Engedjék meg, hogy néhány ö, ö, problémát meg, mondjak, például a glifnofosszát. Nagyon gyakran az a az elképzelés, hogy ezek a ö, szabályozások egyszerűen nem veszik figyelembe a tudománynak a szempontjait, megállapításait, aztán aránytalanul ö, mérik fel a veszélyeket, és valamikor a következményeket nem kellően fog, ö, veszik figyelembe, mi, amikor kivonnak egy-egy terméket. Például van olyan termék, aminek nincsen ö, helyettesítő terméke. Mennyiben gondolták azt végre, hogy például a nikotin ö, növényvédősz, alapú, nikotin, ö, alapú növényvédőszereket, a glikofaszátot és ezeket kivonják? Ö, és mik lenne ezek ennek a következményei például a ö, föld összetételére, a talaj összetételére? A gazdálkodók egyszerűen elvesztik a bizalmukat az adminisztráció irányába. Önök döntései azok tudományra alapuló, átlátható, kiegyensúlyozó döntések lesznek-e? El fogják -e ezt írni? Biztos úr, nagyon szépen köszönöm ennek, hogy rendelkezésünkre áll ma, és kérdezhetünk öntől. Az e- a legsürgetőbb téma, amelyet ön ma megemlített, az antibiotikum rezisztencia kérdése, és ez egyre növekvő globális kihívás. A bizottság cselekvési tervében, illetve annak az arra vonatkozó értékelésben az áll, hogy a cselekvési terv értékelése még elhamarkodott lenne, még várni kell vele. Eközben azonban azt látjuk, hogy mielőbb lépnünk kellene. Szerintem a már megkezdett intézkedéseket amelyek az antibiotikum használat csökkentésére irányulnak, mindenképpen tovább kell folytatni és erősíteni kell. Fontosnak tartom azt is, hogy a kutatás és a fejlesztés területén még előbbre jussunk, hogy valóban fel, hatékonyan fel tudjunk lépni a szóban forgó 12 fajtával szemben. Védenünk kell az emberek egészségét, de persze megfelelő védelemben kell részesíteni az állatokat is, amikor megbetegszenek. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Egy másik fontos téma, amelyről beszélt, az endokrin diszruptorok kérdése. Aggodalommal tölt el az, hogy az Európai Bizottság a növényvédő szerek engedélyezésére vonatkozó szabályozás módosítását visszavonta, Nekünk gazdáknak mindenképpen szükségünk van a megfelelő növényvédelmi eszközökre, mert máskülönben csökkennek a termények. És úgy gondolom, hogy a 11 per 1107 per 2009-es szabályozásnak nem csak az a célja, hogy a környezet, tehát megvédjük és az állatok egészségét biztosítsuk, hanem szerintem mindenképpen oda kell figyelni a szabályozás kapcsán a gazdák versenyképességére is. Felelősen kell fellépnünk, a gazdák érdekeit is meg kell védenünk. Ami pedig az élelmiszerek pazarlását illeti, a fogyasztók megfelelő tájékoztatását mindig is fontosnak tartottuk. A fogyasztók szintjén valósul meg az élelmiszer pazarlás 50 szintje, itt a megfelelő tájékoztatás és oktatás révén igenis sok mindent érhetünk el. Köszönöm. Gracias, presidente. Gracias, señor comisario. A mí me gusta... Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Több kérdést is szeretnék feltenni önnek. Először is ön a tudományos elemekről szólt hogyan tudja biztosítani azt, hogy ezek a tudományos bizonyítékok valóban függetlenek legyenek, miközben tudjuk, hogy az egész kutatás a magán pénzekből kerül végrehajtásra, és a nagy kereskedelmi vállalatoknak az igényeit is szolgálja ki. Hogyan lehet itt részrehajlás nélküli döntéseket hozni? Mert a bizottságnak például az álláspontja a glifoszáttal, vagy az adokrin rendszernek a megzavarását idéző elemekkel kapcsolatban nagyon jól mutatja ezt a problémát. Hogyan tudja ön garantálni az óvatosság elvét? amikor a CETA hatályba fog lépni, vagy ratifikálásra kezd, kerül majd. És végül mit gondol az élelemhez való jogról. Az, hogy fokozatosan fel kellene számolni az ipari méretű mezőgazdaságot, mert az ipari mezőgazdaság az ellenébe megy a jövőbeni generációk egészségügyének figyelembevételével és egyéb fontos dolgokkal. Haustin úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött hallja itt a kritikus megjegyzéseket, levontuk itt már az egyenleget. Én sok területet nem látok itt eredményt önnel ellentétben. Az antibiotikum rezisztencia esetében történt némi csökkenés, de az állatgyógyszerek eh, dossziéja miért nem került már a háromoldalú egyeztetés alá? Miért eh, várat minket a tanács? Miért nem akarják eh, önök is nagyobb lendülettel ezt tető alá hozni. Nem haladunk a tárgyalásokkal, és az antibiotikumok kapcsán tudjuk, hogy még sokkal több egyeztetésre lesz szükség, az se könnyű dosszié. És a tudományorientált növényvédőszer engedélyezés, hát ugye a tudománynak elvileg függetlennek kellene lennie, de a valóság nem ilyen nincsenek független szakértők, minden szakértő valamilyen, ha más nem, elmélet mellett elkötelezett. A glikozát kapcsán is egymásnak ellentmondóak a tudományos vélemények. Először engedélyezték őket, aztán hibaként kellett felismerni és megszüntetni. Nem olyan egyértelműek ezek a dolgok, mint a beszámolójából tűnhetne. A neonikotinoidok ügyében is ö, sokkal körültekintőbb eljárás lenne szükség. Az új termesztési technológiák vonatkozásában azt várnánk öntől, hogy új tenyésztési technológiákra könnyített jogalkotás vonatkozik, tehát egyes országokban rugalmasabb a jogalkotás, más helyütt vas fejű, fafejű, és ami a komitológiai eljárást illeti, <clears throat> én üdvözölném azt, amit ön mond, hogy a jövőben nem lesz tartózkodás a komitológiai szavazásokon, de ugyanakkor azt látjuk, hogy nem vonják be az Európai Parlamentet, pedig akkor talán könnyebb lenne ezt is megvalósítani is. Köszönjük szépen. Uh, 30 jelentkeztek már itt szóra. Pan, pos, pan Commissioner, thank you. It... Tisztelt biztos úr, frusztrálónak tartom, hogy ennyi mezőgazdasági témát egy másik bizottságban vitattunk meg. Jó, hogy eljött, és köszönöm, hogy ide jött, és beszélhetünk ezekről. Említett több dolgot is. Az egyik nagyon fontos, ezek a, az antibiotikum rezisztenciák Három-négy hónap után látjuk, hogy lecsökken a fertőzés, aztán utána meg megint hullanak az állatok. Tehát ha nekem megenged, nem engednék meg, hogy alkalmazzuk ezeket, akkor komoly probléma lenne. Én értem az emberi egészségügyi problémát, a az antibiotikum rezetinal. De hogyha ezeket az anyagokat nem alkalmazzuk, akkor nagyon tisztességtelen, hogy import bejön olyan országokból, ahol nincsenek ilyen szigorú szabályok, és elárasztják a mi piacainkat. A WHO-t, a világegészségügyi szervezetet említették, de szerintem a WTO-val, a világ kereskedelmi rendszerrel is kellene beszélni, hogy azok az országok mások használják, mi nem használhatjuk, és mégiscsak ugyanez van. Ez probléma a kiskereskedelemnél is túl sokáig tartják a kistermelőknél, nagyon sok szarvasmarha tenyésztőnél, nincs meg igazán a nyomon követettőség, hogy honnan is származnak a, a tápok. És nagyon nagy itt a képmutatás új megközelítésekkel odakolnak, nem szabad ugye peszticideket használni, de hogyha peszticidet nem használunk, akkor egyszerűen kevesebb lesz az élelmiszer. Ez is megint csak ugyan a másik a ö, génmódosított terület. Például ilyen szója állítanak elő, és az az európai gazdaságokat ö, megtermelik, ugyanakkor meg sem engedik használni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy új platformot indított a bizottság az állati jóléttel kapcsolatban. A normákat kell e, elterjeszteni, hogy megfelelő európai termékek kerüljenek piacra. A piac egy e, állandó elem e, az Agri Szakbizottságban, a bizottságnál is, tehát az állati jólét kérdése csak akkor működik, hogyha a piac is igazodik, és fogják-e a megfelelő intézkedéseket meghozni a biztosok, és mik lesznek ennek a hatásai az iparák technikájára, technikai fejlődésre. Harcolunk tovább a piacnak a szabályaival, de az állategészségügynek vannak következményei az emberre is egyes esetekben ez egy kettős beszéd az Európai Bizottság részéről, az Unió részéről. Például a CETA-t ugye egy országnak megengedték, hogy behozzák a, olyan ö, hizlaló telepekről az állatokat, amikkel több tízezer állatot ö, ö, hizlalnak. És nem tudjuk pontosan, hogy ezeket az állatokat hogyan kezelik többek között antibiotikumokkal. Mik a ö, szabályok ezekre a hizlaló ö, telepekre, és ezek a beruházások nem fogják lehetővé tenni azt, hogy ö, ellenébe menjenek bizonyos veszélyes termékeknek az alkalmazása esetében. Biztos úr, most öné a szó. Megkérem önt, hogy válaszoljon az eddig feltett kérdésekre. Tíz perce van. Köszönöm szépen. Rengeteget kérdeztek, rengeteg kérdést tettek fel. Desz úr kezdte a madárinfluenzával, aztán jött az állategészségügy, növényegészségügy, az élelmiszerpazarlás és más egyéb kérdések. Hát akkor kezdem a madárinfluenzával. Tavaly ősz óta az Európai Unió egy nagyon erősen patogén madárinfluenza vírussal, madárinfluenza vírus járványjal szembesült, és sajnos az elkövetkezendő hetekben is fennmarad ez a fenyegetettség, ez a veszély. Az Európai Bizottság, Bizottság különböző kockázatcsökkentő intézkedésekről határozott annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a vírus bekerüljön a különböző ö, gazdaságokba. És folyamatosan frissítjük az intézkedéseket az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség megítélésének megfelelően. Mindenképpen a költségekre is oda kell figyelni, valamilyen módon kompenzálni kell a gazdákat, hogyha arra kényszerülnek például, hogyha, hogy levágják az állatokat. Tudjuk, hogy ha a gazdák elesnek a jövedelmük bizonyos részétől, akkor a szabályozás előírja azt, hogy bizonyos körülmények között piactámogató intézkedéseket lehessen bevezetni, ami az állategészségügyi és növényegészségügyi egyéb fenyegetéseket illeti, mindenképpen megkívánjuk erősíteni a kapacitásainkat, amelyekkel elfogadhatunk olyan végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek növényvédelmi, bocsánat, növényegészségügyi és állategészségügyi kérdésekre vonatkoznak. Mindenképpen követjük majd a 2019-ig terjedő cselekvési tervünket is ezen a területen. Ami pedig az élelmiszer pazarlás csökkentését illeti, megvizsgáljuk a lehetőségeket a az élelmiszer pazarlása foglalkozó platform szintjén a mérések metodológiáját, módszertanát is áttekintjük, és megpróbáljuk valóban megfelelően tájékoztatni a fogyasztókat a lejárati idővel kapcsolatosan és más egyéb kérdésekkel kapcsolatosan. Az élelmiszer adományozási lehetőségekről is tájékoztatni szeretnénk a fogyasztókat. És persze a pazarlás helyett az élelmiszereket esetleg takarmányként is lehet adott esetben hasznosítani. Andrew kérdéseket tett fel a címkézéssel kapcsolatosan. Tudjuk, hogy most készül egy jelentés a címkézési problémákról, Sőt, ma már tettük ezt. Ma tettük közzé az alkoholtartalmú italokról szóló jelentésünket. Az általunk összegyűjtött információ mint tudományos igényű, és ilyen esetekben mi az ipari szereplőknek, az ágazati szereplőknek mindig egy évet adunk, hogy reagáljanak a bizottság szövegére, bevárjuk ezeket a reakciókat, bevárjuk ezt, megvárjuk ennek az egy évnek a leteltét, és utána tovább dolgozunk együtt az ágazati szereplőkkel azon, hogy hogyan tudjuk az Európai Unió szintjén lehető legjobban megoldani a problémákat. Az endokrin diszruptorokról is szó esett, valamint a glifozátról. Az Európai Bizottság mandátuma arra vonatkozik, hogy az endokrin diszruptorok okozta hatást megvizsgálja a növényvédőszerekhez kapcsolódóan. Jelen pillanatban dolgozunk azon, hogy begyűjtsük a különböző véleményeket, és utána fogjuk megvitatni majd az esetleges derogációs kérdéseket. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy mindannyian megértsük, hogy a legfontosabb ma az, hogy meghatározzuk a kritériumokat az endokrén diszruptorokkal kapcsolatosan. Ez a döntés más ágazatokra is hatással lehet persze, majd valamilyen módon meg kell oldanunk ezt a kérdést is. Ami a glifozátot illeti, szeretném világosan elmondani, hogy az Európai ö, Vegyi Ügynökség a glifozát karcinogén hatásáról még a nyár el, nyár, nyári szünet előtt benyújtja a szakvéleményét az Európai Bizottságnak. Március 15-én lesz egy erre vonatkozó találkozó is, az Európai Bizottság szolgálatai a tagállamokkal csak azután kezdhetik meg a tárgyalásokat, hogy megkapják az ECHA véleményét. Tudjuk, hogy nagyon fontos az átláthatóság és a függetlenség, amikor tudományról beszélünk, de meg kell teremtenünk annak az előfeltételeit is, hogy a tudomány függetlenül és átlátható módon működhessen. Én nagyon szívesen meg, szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy átlátható módon kezeljük ezeket a kérdéseket, amelyek rendkívül vitatottak. Itt a parlamentben is nagyon különböző vélemények uralkodnak a glifozáttal kapcsolatosan, van, aki mellette van, van, aki ellene, de hát mit mond a tudomány? mindenki garantálni tudja, hogy tudományos tényekre támaszkodik a véleménye, teljesen átlátható tudományos, megbízható tudományos adatokra? El kell fogadnunk a különböző tudományos szakvéleményeket, rengeteg tudományos bizonyíték gyűlik össze manapság, valaki az ENSZ jelentését is emlegette, Hát ezeket a tudományos szakvéleményeket mind-mind nagyon tüzetesen át kell vizsgálni, meg kell, meg kell vizsgálni, át kell olvasni. De a peszticidek túlhasználatáról szóló ENSZ jelentésben például egy kiváló üzenet fogalmazódott meg, mert gyakorlatilag az Európai Uniót állítják a világ többi régiója elé, mint jó példát, mert nekünk itt nagyon szigorú szabályaink vannak. Az ENSZ jelentés tehát az EU-t követendő példaként emlegeti. Ez azt jelenti, hogy globálisan is elismerik, hogy a mi szabályozásunk jó, ami a peszticidek használatát illeti. Ez egyfajta elismerés az irányban, hogy jól javítunk a biztonságon, a hatékonyságon, mégpedig tudományos alapokra támaszkodva. A vetőmag kérdést is többen említették. Nemrégiben elbukott egy kezdeményezés ezzel kapcsolatosan. Rengeteg jó javaslat áll előttünk, ezeket meg kell vizsgálnunk, át kell tekintenünk a vetőmag szabályozást, mindenképpen korszerűsíteni kell azt, és jelen pillanatban latolgatjuk, hogy mi lenne a legjobb irány. Sokan beszéltek az új technológiákról is, és az új nemesítési technikákról és tenyésztési lehetőségekről. Mi felkértünk egy tudományos grémiumot, hogy készítsenek szakvéleményt az új technológiákkal kapcsolatosan a mezőgazdasági ágazatban. Mindenképpen szeretnénk egy nyilvános konzultációt szervezni arra vonatkozóan, hogy az Európai Unióban hogyan lehet a legmagasabb biztonsági normák megtartása mellett elősegíteni az új technológiák fejlesztését. Brüsszelben lesz szeptember 28-án egy magas szintű konferencia a modern korszerű biotechnológiákról és a mezőgazdasági ágazatban történő innovációról. Mindenképpen szükség van az ilyen nyilvános vitákra, és a vitát követően persze már világosabb lesz, hogy milyen irányba is kellene haladnunk. Elnézést kérek, amiért nem tudtam mindenkinek a nevét megjegyezni. Azt hiszem Ashworth kolléga mondta, hogy egyre nagyobb nyomás hárul a gazdákra, és beszélt a kockázatokról is, abban az esetben, ha nem tudományos adatokra támaszkodunk a döntéshozatalban. Ami az endokrin diszruptorokat illeti, egy nagyon átfogó hatástanulmányt terjesztettünk elő, és ez a hatástanulmány beszél arról is, hogy hogyan lehet a problémát egy kiegyensúlyozott, arányos módon megoldani. Ez a hatástanulmány a weboldalunkon nyilvánosan elérhető. Az Európai Bizottság mindig megpróbálja egy adott helyzet összes vetületét megvizsgálni, kiegyensúlyozott módon, tudományos alapokon és átláthatóan. És így módon kívánjuk folytatni a munkát a jövőben is. Valaki beszélt a neonikotinoidokról. 2013-ban az Európai Bizottság nagymértékben korlátozta három neonikotinoid használatát az Európai Unió egész területén, Sajnos nem tudtuk kizárni a méhekre leselkedő fenyegetést, a legújabb tudományos adatok ezt támasztják alá. Két éven belül ö, kívánjuk a szabályzás értelmében elkészíteni az első felülvizsgálatot erről a 2013-as döntésről. Az neonikotinoidokkal kapcsolatos döntés Felülvizsgálat a 2017. november 13-ára készül el várhatóan, mert most készül az értékelés. Az értékelés eredmények függvényében fogja az Európai Bizottság természetesen adott esetben módosítani a neonikotinoidokra vonatkozó szabályozást. Kevés már az idő, de szeretnék még kitérni az antimikrobiális rezisztenciára is még egyszer. Higgyék el nekem, rengeteget teszünk ezen a téren. Létrehoztunk egy hálózatot ezzel kapcsolatosan. Most zárul le hamarosan a nyilvános konzultáció. Júniusban az IMR-ról egy új cselekvési tervet fogunk bemutatni. És azt szeretnénk elérni, hogy mi itt az Európai Unióban vezető szerepet töltsünk be ezzel a problémával kapcsolatosan. Ami a nemzetközi szerepvállalást illeti, többen a WTO-t is említették. Persze, hogy beszélünk a, erről a helyzetről a világegészségügyi szervezettel ö, és más nemzetközi szervezetekkel, a WTO-val is tárgyalni fogunk, és persze a kereskedelmi partnereinkkel is beszélnünk kell erről. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. 23-an jelentkeztek szóra. Hát elvileg, ha mindenki egy percet beszél, akkor beleférhetne a dolog, de lehet, hogy tovább tartjuk. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr, mézügyben szeretnék önhöz szólni. Az Európai Unió területére érkező méznek a 20%-a 20%-a hamis. Ezt az önök az önök által mért adatok, ezek a legfrissebbek, ugye ezek egészen frissek, most jelentek meg, 30%-kal nőtt a kínai import az utóbbi 7 évben, 30%-kal. 2014-ről 17-re vonatkozóan, tehát három év alatt a méhészeknek a, a, a méz ára gyakorlatilag feleződött. Nagyon komoly problémában vannak a méhészek ezért négy konkrét kérdést kívánok önnek feltenni, amire konkrét választ várok. Tervezi az importmézek hatósági ellenőrzését szigorítani az EU külső határain? Tervezi-e az EU-n kívülről érkező mézek követését szigorítani? Hajlandó-e a bizottság antidömping eljárás kezdeményezni a nagytételben behozott kínai méz ellen? támogatja e biztos úr a méz irányelvben az EU országokból és az EU-n kívüli országokból származó mézkeverék jelölés módosítását. A méhész társadalom által javasolt módosítás értelmében a címkén azt kellene feltüntetni, hogy a végtermékben felhasznált EU-s és EU-n kívüli méz pontosan melyik országból származik, méghozzá olyan sorrendben, hogy a végtermékben szereplő mézek aránya kinéz. Ez a forma egyébként Németországban a biomézek esetében most is működik, csak ezt kellene átvenni. Köszönöm szépen a szót. Proszę Państwa, 40 Köszönöm szépen. Egy perc áll rendelkezésre a kérésfeltevésre. 40 másodperccel lépte túl az idejét. Ha mindenki így tesz, akkor kifutunk az időből. De Castro úr. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm biztos úr, hogy lehetővé teszi, hogy hozzászóljak. Mint ahogy már több kollega is elmondta, vannak aggodalmat keltő elemek abban a kezdeményezésben, amit a bizottság kezdeményezett a tápértékeknek a cikkezés. Például Nestlé, Unilever, Coca-Cola azonnal felléptek, hogy támogassák a az úgynevezett szemafor cikkez, címkézést, ugye az a három színnel. A parlament ezzel ellentétes állást foglalt néhány hónappal ezelőtt, mert mi tájékoztatni kívánjuk a fogyasztót, és nem akarjuk kondicionálni azzal, hogy piros, zöld vagy egyéb jeleket alkalmazunk. Mi a, a, például a származásról is szeretnénk pontos információt adni. Nyolc ország volt, amelyik már a regionális címkézést tartaná helyesnek. Köszönöm. Merci, Monsieur Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, csak nagyon gyorsan, mert az a téma, amit ön felvetett már részben, a kollégák is felvetették. Néhány észrevételt szeretnék fűzni az elhangzottakhoz. Először is beszélt a az élelmiszer pazarlás kérdéséről, ez nekem nagyon szívügyem. Először is azokról az anyagokról szeretnék beszélni, amelyeket a mezőgazdaságban alkalmaznak. Köszönöm a javaslatát, hogy felülvizsgálnák a komitológiát. Alapvetően fontosnak tartom, hogy a tagállamok foglalkozzanak a különböző anyagokkal. Ami ezeket az anyagokat illeti, tudná pontosabban fogalmazni, hogy milyen ö, időpontban kerül majd a vélemény a glifozátról néhány hetet mondott, de jó lenne, hogyha pontosabban tudhatnánk a dátumot. És általában a jövőben is, amikor valamilyen anyagról beszélünk, biztos konkrét javaslatot kell tenni a kutatásra, az innováció tekintetében, és amit javasolunk, annak elérhetőnek, hatékonynak, biztonságosnak és a mezőgazdászok számára megfizetőnek is kell lennie. Monsieur le commissaire. Tisztelt biztos úr, két nagyon gyors kérdést szeretnék feltenni. Az elsővel már foglalkozott valamennyire a Xilela ügyet, ugye a Balear szigeteken jelent ez meg. Ez jelenleg nagyon fontos kérdés, mert a Korzika, Dél-Franciaország után most a Baler-szigetek is érintettek tragikus módon. Szabály, drákói szabályokat kell felállítani, és főként nem engedni a helyi hatóságoknak, hogy lazaságot tanúsítsanak. Ma egyszerűen elrettentőnek tartom, mert a helyi hatóságok egyszerűen nem akarják vállalni a felelősségüket. Mit fog, mit fog tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy kemény szigorú szabályokat hozzon, és különösen a termékek forgalmát, például a Baleárok és Spanyolország között a termékek hogyan mozognak. Második téma a rovarírtószerek, amelyeket alkalmaznak a kikötőkben, a hajókban és a raktárakban a gabonafélék védelmére. Ezek a foszfin például már több személy meghalt emiatt a hajókon, erre azt fogják mondani, hogy ez a munkaügyekkel foglalkozó biztonság, de szerintem az egészségügyi bizottságnak is a területe. Mit fogunk tenni a foszfinnal, ami egy közveszélyt jelent az egészségügyre és a dolgozókra is? Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A biztos egyre több szabályozást akar az állatvédelmi területen. Én szerintem inkább csökkenteni kéne ezek számát. 2015-ben úgy döntött a bizottság, hogy nem importálunk több lóhús Mexikóból, állategészségügyi megfontolások miatt, miután Argentinában, Uruguayban, Kanadában és az USA-ban vizsgálatokat végeztek azokon a vágóhidakon, ahonnan Európába exportálnak húst, és kiderült, hogy gyakorlatilag semmilyen állategészségügyi elvírásoknak ezek nem felelnek meg született ez a döntés, de azóta sem döntöttek erről az embargóról. Tehát szó sincs itt élelmiszerbiztonságról. Ha azt mondjuk, hogy lekövethetőnek kell lennie egy húsnak, akkor azonnal be kellett volna tiltani ezen lóhús importját már akkor. Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm biztos úr önnek is, hogy eljött, és küzd például az antibiotikum rezisztencia területén. Ugyanakkor basszus vagyok, hogy a bizottság még mindig nem jött elő egy átfogó stratégiával. Több apró lépést tettek már, meg ön is mindig pozitívan nyilatkozik, de nem történik igazán semmi. Úgy tűnik, hogy itt a bizottság kollégiális, kollégiumkénti felelőssége sérül itt, másfél év alatt az parlamenti képviselő 80%-a már kimondta, hogy követeljük a szabályozást. Franciaországban volt is botrány, ugye török és Holland, Törökországban, Hollandiában is megsértették a szabályokat. Ha a bizottság nem képes ellátni a feladatát, akkor bíróság elé fogjuk citálni hanyagságból elkövetett jogsértés kapcsán. Köszönöm szépen, biztos úr. Ön elmondta, hogy fel szeretne lépni az állat és növénybetegségek ellen. Azt is elmondta, hogy a biobiztonságot növelni kell, ezzel egyet e, tudunk érteni. De itt sürgető kérdésről van szó az á, gazdálkodókat, időnként az egészségügyi problémák sújtják, máskor klimatikus problémák egyszerűen el fognak tűnni. Az állat és növény egészségügy eh, kérdéseket felül kell vizsgáltani. Mi kell ahhoz, hogy megfelelően lehessen finanszírozni a kutatást és egyebeket? Szerintem e, nagy kérdések vannak. A méhekkel kapcsolatban előtte, volt egy előterjesztés, hogy találjunk megoldásokat. Két éve van ez, a bizottság még mindig nem indította el a projektet, és felváltatódik a kérdés, hogy mikor fognak végre ezzel is foglalkozni. Köszönöm. Demartó, pani poseł, bardzo proszę. Demartó asszony következik. Köszönjük szépen. Biztos úr, az ön kollégája azt mondta a közelmúltban, hogy a bizottság az ötös cikket támogatná a xilafázitot. Ez emlékeztetnék, hogy az ötös cikk ez arra vonatkozik, hogy betiltanák a már megfertőző területet újraültessék. Hogyha ez igaz, akkor szeretném megtudni, hogy milyen kritériumokat fognak alkalmazni, hogy a fertőző területeket újra lehessen telepíteni. Az EFSA véleményét fel kell-e majd kérni, vagy sem? A szeretném azt is feltenni, az a kérdést is, hogy az érdekütközés hogyan áll. Az Európai Ügynökség és a kockázatértékelő szervezetek között is. Itt e, olyan adatok alapján dolgoznak, amiket a vállalatok adnak, és ugyanakkor ipari titokként kezelnek, ez aggodalmat kelt. Poseł Aguilera. Aguilera asszony következik. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, biztos úr. Egyetértek azzal, amit mond. Támogatom. De a tudományos eredmények nagyon ellentmondásosak. Nem tudjuk, hogy melyik tudományt kövessük. És gyakorlatilag a Twitterből tájékozódik sok gazda. Ez így nem jó. Rövid kérdésem a következő. hol tart az állategészségügyben használatos gyógyszerek dossziéja, mikor várható, hogy elindul a háromoldalú egyeztetés, mi van a glikozáttal, erről többet szeretnénk tudni, és harmadsorban talán legfontosabb kérdésem, ön a Balári szigeteki botrány kapcsán nem nyilatkozott elég pontosan Ön szerint a balár szigeteki hatóságok helyesen járnak el, vagy sem? Köszönöm szépen a szót, mondja az új felszólaló. Megkaptuk a 21 napos szabályjal kapcsolatos válaszát. Érdekelne, hogy lesz-e kompenzációs mechanizmus azon károk, veszteségek, ügyében, amelyek legalább 5000 euró per hét per fő összegűek. Köszönöm én is a szót. A madárinfluenzával kapcsolatos a kérdésem. Itt is a kompenzációs kifizetésekre szeretnék rákérdezni. Baden-Württembergben több helyütt kellett állományokat megsemmisíteni. Vad madaraktól kaptak a, a tartott madarak fertőzést, és biztonsági okokból egészséges állományokat is meg kellett semmisíteni. Ez így nem jó, hogy nem látjuk eléggé biztosan, hogy a fertőzésnek mi az útja, Egyesek azt mondják, hogy a vadmadarak okozták, mások ö, azt mondják, hogy a, a takarmány, harmadik források azt mondják, hogy közvetlen fertőzés volt állományok között. Sötétben tapogatózunk. Ezen javítani kéne a helyzetet, ami pedig az innováció fejlesztését, támogatását illeti, úgy ö, gondoljuk, hogy ha az innováció révén lehet az élőlények genomját megváltoztatni, akkor ezzel egy időben nagyon szigorú ellenőrzési mechanizmusnak is érvényesülnie kell. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Romániában és Európa más országaiban is gondolom, kettős mérce érvényesül, hogy ugyanaz a címkét viselő termék Nyugat-Európában jobb minőségű, mint Kelet-Európában. Erről most Kelet-Európában sok ö, ö, vita van, de az Agri tanácsig is eljutott a kérdés. Szeretném a bizottságtól megkérdezni, hogy van-e időterve arra vonatkozóan, hogy ezt a különbséget, ami mutatkozott a minőségekben, végérvényesen megszüntetik az EU tagállamok között általában véve a minőségről. Mi azt hinnénk, hogy a tejtermének tejből vannak, a bor pedig szőlőből, de sajnos például a sajt esetében ez korán sem egyértelmű, hogy miből van a sajt. Elfogadhatatlanak tartjuk, hogy sajtnak hívnak olyan mesterségesen előállított tejterméknek mondott dolgokat, amelyeknek nem sok közük van a tejhez. Köszönöm szépen, elnök úr, tavaly decemberben parlamentünk állásfoglalást fogadott el az akkor érvényben levő ö, növény és állategészségügyi betegségekkel kapcsolatban. Hol tart most a harmadik államok ö, kapcsán megfogalmazott befogyasztási intézkedés. Hogyan lehetséges, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament állásfoglalását, amit több mint 400-an szavaztak meg, egyszerűen ignorálja? A Food Defense az európai versenyképességet növelné, ez ugyanis azt mondja ki, hogy a világ legkorszerűbb technológiáját használjuk a betegségekkel szemben. Miért nem sikerül ezt úgy szabályozni, hogy elterjedjen? Tisztelt biztos úr, nekem két irányba hat a kérdésem. Egyrészt azok a betegségek, amelyek az utóbbi időben megjelentek Európában, drasztikusan megnőtt ezek száma, és minden évben számos európai ország olyan helyzetben találja magát, hogy egyszerűen befagy a kereskedelme a világkereskedelemben a baromfinek a kereskedelmével kapcsolatban nem kellene tárgyalni nemzetközi szinten, hogy nem túl szigorúak ezek a szabályok, és nem használják ezt egyes vállalatok országok fel az import akadályozására. Utalnék itt elsősorban, például amikor magánszemélyeknek a baromfi tenyészetét miatt nagy károkat szenvednek el, miközben semmiféle kapcsolatban nem állnak a az ipari baromfi termelőkkel. A másik kérdésem, jelentéstevője voltam a zootechnológiai és genetikai kérdésekkel. Önök úgy döntöttek, hogy az azonosítási módokat megváltoztatják, holott a kereskedelem és a a szelekció, a fajta szelekció az nemzetközi nem gondolják-e, hogy a megszüntetése az azonosító jelnek a megszüntetése a sebezhetővé fogja tenni a, gen, a, a, a rendszerünket, mert azt tudjuk, hogy a lónál nagyon fontos a származásnak a nyomonvezetése. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, bizottság. Szeretnék visszatérni a glifoszát kérdéséhez is egy konkrét kérdésem lenne. A múlt évben az Európai Bizottság eldöntötte, hogy az engedélyezést még 8 hónappal meghosszabbítja. A bizottság bizonyos feltételeket is fűzött ehhez. Az egyik ilyen feltétel volt, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a glifoszát tartalmú termékekben a PO alumin nem található meg. Az Európai Élelmiszer Biztonsági Szervezetben a POI rendkívül mérgező anyag, és komoly veszélyt jelent a közegészségügyre. Biztos úr meg tudja erősíteni, hogy az értékesített glifoszát alapú ö, ö, anyagok ö, valóban kifutottak, és nincsen a további haladék. És hogy nem is fognak ilyen haladékot adni további nagyon ö, mérgező anyagokra. Gülfritált asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, ö, ö, biztos úr. Már volt itt szó a címkézésről, ez a ö, piros, sárga, zöld megjelöléssel. Szeretnék feltenni egy kérdést azzal kap, egy más jelenséggel kapcsolatban, ami ugyancsak nagyon aggasztó, és amely olyan probléma, ami a közegészségügyi szinten jelenik meg, és egyre több szintjén megjelenik az élelmiszerláncnak. Ezek a különböző penészek, amikről már volt szó, múlt novemberében tettem fel egy kérdést, hogy mit tesz a bizottság azért, hogy a visszaélésekkel és a jogsértések ellen fellépjenek. Rampolos kollégája azt mondta, hogy a bizottság küzd a bűnözés ellen, a szervezet bűnözés ellen. Szeretném tudni, hogy az állampolgárok egészség érdekében nem, lenne, nem kellene egy stratégiát és egy kidolgozni az élelmiszer maffia ellen? E, e, e, Köszönöm szépen. Szeretném én is megemlíteni azt, amit Buda úr említett. A Visegrádi négyekhez tartozó országok képviselői sokszor említik meg azt a problémát, hogy Kelet-Közép-Európában az ott árusított élelmiszerek minősége rosszabb, mint a Nyugat-Európában árusított élelmiszereké. Ezt nem találta ki senki, ez nem egy kitaláció, hanem bizonyítékok vannak rá, hogy például Ausztriában és Szlovákiában ugyanazt a terméket megvizsgálták, és arra jutottak, hogy egészen más összetevői voltak az adott terméknek a határ egyik és a másik oldalán. Erre vannak bizonyítékok, vannak dokumentumaink erre vonatkozóan, ezeket meg kívánjuk küldeni a bizottságnak, és szeretnénk tudni, hogy a bizottság kíván tenni lépéseket a probléma megoldása érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr! Februárban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást amelyben azt kéri, hogy a biológiai, illetve a növényi biotermékeket tegyék fel az ökotermékek listájára. Mit gondol az alacsony kockázatú növényvédőszerekről? Ez érdekelne, valamint, hogy mit kívánnak tenni a madárinfluenzával kapcsolatosan, és az ide kapcsolódó, ide vonatkozó kereskedelmi, kapcsolatok, kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatosan. Nagyon nagyra értékelem az önök munkáját az európai érdekek védelme területén. Két kérdést szeretnék feltenni először is. A mi a legújabb álláspont az afrikai sertésvésszel kapcsolatban? Mit ajánl a bizottság azokra a térségekre nézve, ahol ez a betegség már pusztít? A másik pedig a GMO-kkal készített tápanyagok. Milyen szerepet játszhatnak a szetának a hatályba lépése ezen a területen? Köszönöm szépen. Leszeretném szögezni az elején, hogy nekem nem tetszik, ahogy ez, ez zajlik. Arról van szó, hogy mi benyújtunk kérdéseket, ezekre válaszokat kapunk. Nem hallottunk még egy választ sem, pláne nem minősített választ, minőségi választ. Remélem, André Jukaitis úr, hogy az állat transportokkal és a sertés kasztrációval kapcsolatos kérdéseinket meg fogja válaszolni. Erről ma még nem volt szó. Fölöslegesen vagyunk itt, mert nem kapunk semmilyen választ. Biztos beszél arról, amiről akar, a kérdéseink pedig megválaszolatlanul maradtak. Um, uh, thank you very much. Köszönöm szépen szerettem volna ö, itt fontos dolgokat hallani, de nem sikerült ezt megszervezni. A plenárison kellett ülnöm, és így most nem maradt itt időm arra, hogy ezt a számomra fontos vitát kövessem. Miért nem sikerül ezt úgy megszervezni, ezt az eszmeserét a biztosan, hogy itt lehessünk? Um, itt mindenféle kurzust megszerveznek, csak azt nem teszik lehetővé, hogy itt legyünk. Most itt a lobbisták azok kiválóan járnak elnek a házban, csak a képviselők nem tudnak ott lenni, ahol szeretnének. Milyen hosszú távú megoldásaink vannak? Lehet, hogy válaszolt már erre biztos, de hát nem voltam itt, még arra sem vagyunk képesek, hogy megszervezzünk egy ilyen meghallgatást. Monsieur le commissaire. Tisztelt biztos úr, két madárinfluenza két év alatt délkelet, az nem csak egy nyaralási övezet, a délnyugat. Mi a délnyugat? Az 4 millió kacsát vágtak le, ez több millió euró, ami egyszerűen elszállt, és több mint 50 ezer munkahely, ami eltűnt. Hogyan fognak eljárni? Hogyan lehet azt elérni, hogy harmadszor ne jöjjön ilyen probléma? Vannak erre megoldások, de egyetlen egyet sem hallottam korlátozni a szállítást ezekben a területeken. De a másik lehetőség, hogy az ipari termeléseknél ne legyen túlzottan nagy a kacsák állománya. Takula úr, tessék. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Két kérdésem lenne önhöz. Az EMR-ral, vagyis az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatban. Az EMR-ról az Egyesült Királyságban kemény viták vannak, az ENSZ is foglalkozott a kérdéssel. Hol tart az ügy a kereskedelmi tárgyalások szempontjából? Ezt a témát fel tudjuk vetni a kereskedelmi tárgyalásokon? Ugye Észak-Európában, konkrétabban Finnországban a termelési módszerek olyanok, hogy gyakorlatilag lehetetlen megoldani az állattartást antibiotikum használat nélkül. A lényeg már elhangzott. Én a komitológiai javaslatra hivatkoznék. Nemrégiben jelent meg ez a javaslat, ennek komoly hatása van az ön portfóliójára. És még mi sem foglalkoztunk érdemben ezzel a kérdéssel, már pedig Ugye itt ez a Júri bizottságot is érintő komoly változás. Ön mit tesz annak érdekében, hogy az agri élelmiszer ágazatára legalábbis megvizsgálják az új komitológiai eljárás hatásait. A komitológia olyan unalmas szó, amit ha meghalunk, elalszunk. Ugyanakkor nagyon fontos, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan zajlanak ezek a tárgyalások. Itt ezeken a komitológiai tárgyalásokon végrehajtási aktusok születnek, ezeket készítik elő. Nagyon is érdemiek ezek a tárgyalások, hatnak a valóságra ránk. Jó lenne, hogyha a bizottság támogatna minket, hogy belelássunk ebbe jobban. Köszönöm szépen. 33-an szólaltak meg a mai vitában többen, mint ahogy terveztük. Ez azt mutatja, hogy gyakrabban kéne találkoznunk, biztos úr. Amint látja, nagy érdeklődés veszi körül öntés témáit. Nagysel úr Felegen úr, amit mondtak, jegyeztem, és kérem az önök munkatársait is, és az ön munkatársait, biztos úr, hogy az elhangzott, de megválaszolatlan kérdésekre írásban küldjék meg a képviselőtársaimnak a válaszokat. Ha akarják a kollégák, egyébként a titkárságra még eljutathatják ezeket a kérdéseket, ha még belép szorult néhány, és ezeket mi továbbítani fogjuk a biztos úr kabinetjének. Másfél órát szántunk erre a vitára, remélem, hogy azért úgy érezzük, hogy valami itt történt, elhangzott, de egyetértek azzal, hogy van mit javítani a szervezésen is. Az biztos, hogy ö, még bőven van kérdésünk. De azért még megadom önnek a szót, hogy néhányra válaszoljon. Köszönöm szépen. Igaza van elnök úr, hogy valószínűleg több bilaterális ülésre lenne közöttünk szükség, hogy részletekbe menően tudjak válaszolni, mert egyfelől, hát megértem én, hogy önöknek sok kérdése van, eh, így is egy eh, halom kérdést kaptam, de ennyi idő alatt egyet se lehet eh, pontosan megválaszolni. Egy-egy képviselő három-négy kérdés is föltesz, Ezeket így nem lehet érdemben megválaszolni, jobban kéne struktúrálni a párbeszédet, tehát egyetértek, legyen bilaterális találkozó közöttünk, és igen, ahogy elnök úr is mondta, szívesen válaszolunk az írásos kérdéseikre, de kérem, hogy legyenek ezek a kérdések rövidek, célra törőek, mert hosszú kifejtésekre nincs alkalmunk. Ami a nézet illeti, a dömping ellenes mechanizmus még korábbi biztosok alatt alakult ki. Ez egy kollégiumi döntés, nem az én portfólióm, a, például a járványügy. De, de a lekövethetőség, az importkontroll a cukorral dúsított vagy hígított méz kérdése, hát igen, hozzám tartozik. amint tudják, március elsőjén megszületett egy GFC jelentés a méz hitelességével kapcsolatban, a bizottság honlapján is megjelent ez, és a probléma már részletesen ismeretes, ha kíván, akkor uh, szívesen küldök önnek részletes anyagokat arról, amit kérdezett, amiket most nem tudok kifejteni. Hat iparecs, ipari termelői kör mondta a véleményét a címkézési kérdésről. Az Egyesült Királyság is meghallgattuk. A bizottság ezek alapján felülvizsgálja a címkézési szabályokat, hogy milyen új alternatívák merülnek föl, és mi a hatása ezeknek a különböző rendszereknek, amelyeket a tagállamok alkalmaztak, illetve hogy a harmonizációnak milyen szintje megvalósítható, szükséges ezen a területen. Erre ennyit tudok mondani. Ami a Xylella fastidiózát illeti, ne felejtsék el, hogy ezt a betegséget most nagyon sok szakértő vizsgálja, és nagyon szigorú szabályok vonatkoznak ide. A baj nem a szabályokkal, hanem a végrehajtással van. Sokat vitatkoztunk az olaszországi helyi és regionális hatóságokkal erről, de meggyőződésem, hogy itt nem a szabályok rosszak, itt a végrehajtás a rossz. Mindenki el is fogadja a szabályokat, csak nem hajtják őket végre, pedig ezek tudományosan megalapozottak, nincs mit vitatni rajtuk. Egyszerűen a végrehajtási kapacitást kéne kiépíteni, és ezt a szigorú szabályt érvényesíteni kéne. Egyébként valóban óriási katasztrófák fognak történni. Nem elegendő, tehát szóban elege, egyetérteni a szabályokkal. Hatékony intézkedéseket kell helyileg megfogalmazni. A Xilla Fastidiosa nem csak Olaszországban, hanem Franciaországban, Spanyolországban is felütötte a fejét, sőt, Németországban is voltak már esetek, és egyes szigeteken is. Igen, ahhoz, hogy a további terjedést megállítsuk, végre kell hajtani a szabályokat, megfelelő növényfajokat kell telepíteni, és persze a bizottság annyit tehet, hogy az össz, a tagállamokat ösztönzi ezen kapacitások építésére, ami az állat egészségügyi ö, helyzetet illeti. Sok interminiszteriális találkozó van, és ott jól működik az elmélet és a gyakorlat közelítése, de a xilella és a nematold növénykártevő kapcsán is ezt kéne megvalósítani. Növényvédőszerek. Ugye az élelmiszer láncban a védelmet nem csak a fogyasztókra, hanem a növényvédőszerekkel kapcsolatban lépő emberekre vonatkozóan is meg kell valósítani. Ehhez jobb képzésre, információ áramlásra van szükség, a munkahelyi egészség Marian Tyson portfóliója, de együtt is működök vele ebben az ügyben, hogy milyen megelőző intézkedéseket lehetne még hozni. Itt a képzésen van a hangsúly, illetve megint csak azon, hogy a már felismert összefüggéseket, intézkedéseket komolyan is vegyük. Ami az állat egészségügyi stratégiákat illeti, remélem nem várják tőlem azt, hogy itt új stratégiát adjak elő, nem is ígértem ilyesmit, azt ígértem, hogy korábbi állategészségügyi szabályainkat megpróbálom betartatni abban, és ezen a területen történt is előrelépés. 19-ből 13 fellépés megvalósult, amelyek korábban egyáltalán nem valósultak meg, és az idei év végéig mindegyik meg fog valósulni. Ezt ígértem, és most ígérem is. Itt a vágás, a szállítás, a karantén kérdését minden aspektus meg kell vizsgálni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, és abban segítsük, hogy végrehajthassák ezeket az elfogadott stratégiai döntéseket állategészségügyben. Önök is tudják, hogy állategészségügyben a kereskedelmi partnerénkkel, harmadik országokkal folyamatosan vitázunk, a WTO-n belül és kívül is, tény, hogy Európában nagyon magasak az elvárások, máshol korán semmilyen magasak. Ezért próbálunk globális szövetségeket kiépíteni azokkal, akik hát már hasonlítanak hozzánk, és a WTO-n belül védelmezni érdekeinket. Többen vetettek föl kérdést a lóhús import kapcsán. Itt nagyon szigorú szabályozás. Itt is a, az ellenőrzési szabályok végrehajtása a kulcs szó. Ugye nem hivatalos bizottsági szóhasználat, önök beszélnek mafiákról. igen. Itt ez már bűncselekmény szintű visszaélés. Minden lehetséges fórumnak, a vámhatóságnak, az európának és persze nekünk is össze kell fogni, hogy a már megint csak létező ellenőrzési mechanizmusoknak érvényt szerezzünk. Ez nem szabályozási kérdés, ez is egy gyakorlati kérdés, hogy hogyan lehet például IT eszközök jobb használatával felvenni a harcot az agrimafiákkal, illetve hát legyőzni őket. Többen mondják, hogy álszentek vagyunk. Meg hogy kettős a mérce bizonyos mezőgazdasági termékek eh, tekintetében. De azért egy dolgot fontoljanak meg. Ez, ha egy termék nem ugyanolyan minőségű az egyik országban, mint a másikban, ez tagállami hatáskor. Lengyelország, Románia, Szlovákia, Magyarország tegyen lépéseket ez a helyi kormányok dolga. Mi persze befogadjuk ezeket a panaszokat, de akkor forduljanak hozzánk a bírósághoz, ne a bizottságot vádolják, hanem vigyék az ügyet bíróság elé kellő dokumentációval, a fogyasztó szervezeteket segítsék, hogy aktívan fellépjenek, hogy ne legyenek ilyen állítólagos különbségek a minőségben. Ez nem a bizottság dolga. Ami a növény védelmi kérdéseket illeti, az importált gyümölcsök minőségével kapcsolatban a bizottság hozott egy közvetlenül végrehajtható irány elvet. Egyes országok preferenciális elbánást élveztek, élveznek, de a jövőben ö, már az export előtt az exportáló országoknak le kell adni a bizottság felé, hogy a, a, a gyümölcsöket mivel kezelték, nem egyformán szabályozottak a különböző gyümölcsök. A citrusfélék például külön kategóriát alkotnak. Meglátjuk, hogy hogy sikerül majd a szigorúbb szabályokat végrehajtani. Itt zootechnikai szabályokra is szükség van, ahogy Duncan úr is említette. Az állattenyésztésről szóló rendelet kimondja, hogy minden állattenyésztési eljárásnak összhangban kell lenni az EU szabályaival, és törzskönyvet kell, tenyésztési könyvet kell vezetni minden egyes tenyész állatról, és ez, ezeket az állatokat egyéni, egyszerű kóddal kell ellátni, fizikai identitás igazoló dokumentumokkal, amiket ellenőrizni lehet bármikor. A, ennek a formátuma is meghatározandó delegált aktusok által, annak a függvényében, hogy milyen tenyészállatokról van szó, de a szabály mindenkire érvényes. Például a fajtisztálatokra vonatkozóan külön szabályok léteznek. Ami a növényvédő szereket illeti, a bizottság mindig is azt mondta, hogy az alacsonyabb kockázatú növényvédelmet támogatjuk, a parlamentet tám, tájékoztatjuk arról, hogy a konkrét végrehajtás értelemben mit értünk ez alatt,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 a mezőgazdasági, miniszt, illetve mezőgazdasági miniszterrel tárgyaltunk, hogy ebben a sertésvész kérdésben segítséget tudjunk adni, és megoldjuk ezt a rendkívül nehéz helyzetet. Mert az afrikai sertéspest is nagy károkat okoz. Van egy nagy sertéstelep, ahol nem hústenyésztermelés folyik, hanem olyan gazdaságról van szó, amely a genetikai állományt állítja elő. Tehát most azt próbáljuk kialakítani, hogy további eszközöket adjunk, illetve mobilizáljuk a lehetőségeket, és rugalmassággal járjunk el E tekintetben különböző konzultációkat is terveztünk miniszteri szinten, májusban vagy júniusban. Mindezt annak érdekében, hogy eldönthessük, hogy milyen stratégia lesz alkalmazható. Kérdezték a GMO, tehát a génmódosító termékeket is, a javaslatunk a továbbiakban is él. Kár, hogy az Európai Parlament ezeket visszadobta, de a tanács tovább tárgyal. Igen, a takarmány, a genetikailag módosított takarmány, a alkalmazásra kerül, valamennyi ország gazdálkodói alkalmazzák, adataink vannak erre. Tehát nagyon nehéz, ez itten kettős mért nem kettős mércéről van szó, ne játszatozzunk. A mi javaslatunk lehetővé tenni, hogy egy tagállam eldöntse, hogy megtiltja a GMO termékeket a takarmányban. Mi egy ilyen javaslatot terjesztettünk elő, csak senki nem akarja ezt elfogadni. De hát lehetővé tesszük a tagállamokban, egyes tagállamokban lehetséges a GMO termékek előállítása. E tekintetben nem történt jelentős előrelépés komitológiailag. A tagállamok nem mondták meg a véleményüket. És bilaterálisan is megválaszolhatjuk a kérdést, vagy különböző módon. Mert még rengeteg kérdés lenne. Valóban, hölgyeim és uraim, nehéz ülés volt ez. Legalább három értekezletre lenne szükség. Tehát most ezt a ülésünket befejezzük, de a párbeszéd ezzel nem szakad meg. Kérem, hogy a biztos úr akkor adjon majd írásos válaszokat, és kedves kollégák, hogyha felvetődnek még kérdéseik, akkor az elkövetkezendő két napot jutassák el a titkársághoz írásban, és ezeket mi a biztos úr kabinettjének feltétlenül átadjuk a kabinetnek megvan a lehetősége, hogy két-három héten belül ezekkel foglalkozzon, annak érdekében, hogy folytassuk ezt a párbeszédet. Mert egy teljes, átfogó, mélyre ható párbeszédet szeretnénk. Több időt fordítottunk erre, mint amennyit terveztünk. Sajnáljuk és elnézést kérünk, hogy nem minden kérdésre se volt lehetőség részletesen foglalkozni. Az üzenet, amit ebből levonok, hogy gyakrabban kellene találkoznunk, hogy ez a strukturált párbeszéd rendkívül fontos, és nagyon sok a mondani valónk, mint termelők és fogyasztók képviselői. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm a munkatársaknak, és remélem, hogy ez az együttműködés a jövőben is folytatódik, és még jobban kiterjed majd. Köszönöm, biztos úr. E, Kérem önöket, hogy senki ne sértődjön meg, elnézést kérek a vendégeinktől, de sajnos haladnunk kell a napirenddel. A következő napi rendi pontunk az elektronikus szavazás. A társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése. Én magam három módosítót nyújtottam be, a kollégák pedig további 64 módosító indítvány nyújtottak be. A szavazás során remélhetőleg sikerül a bizottsági javaslatot jobbá tenni, vagy pedig csökkenthetjük a vámkvótákat. Egyes esetekben nagyon nehéz kérdésről van szó. Tudjuk, hogy segítenünk kell Ukrajnán. Másrésztről azonban emlékeznünk kell, kell arra is, hogy mik a mi termelőink érdekei, ezeket is szem előtt kell tartanunk. És persze, gondoskodnunk kell arról is, hogy a támogatásunk hatékony legyen. Kezdjünk szavazni, lássunk neki a szavazásnak. Az első módosítás egy visszautasításról szól, elutasításról, ez egy nagyon fontos szavazás. Elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom az egyes módosítóról, kérem, most szavazzanak. A négyes módosítóról szavazunk, a négyes módosítóról van szó, csak az első a sorban, de a négyes számot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 de most jöttem rá, hogy a plenáris ülésteremben hagytam a szavazókártyámat. Jelezhetem esetleg készfeltartásra, hogy hogyan szavazok? Hát persze. Mindenképpen figyelembe veszük az ön szavazatát, hogyha bizonytalannak tűnik az eredmény. Több kérdés úgy tűnik nincs már. Bové és következésképpen akkor megnyitom a szavazást. Szavazunk négyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Takula úr is szavazott, nagyon jó. Akkor most térjünk rá az ötös módosítóra mellette. Ki az, aki támogatja az ötös módosítót? Készfeltartásra szavazunk mellette, ellene, elutasítva. Elnézést, hatos módosító mellette, mellette, kik vannak mellette, Elnézést, kik vannak mellette? Ellene? Elutasítva. Hetes módosító mellette, ellene, elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene, elutasítva. Kilences módosító mellette, ellene, elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, elutasítva. 11-es módosító mellette, ellene elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene elutasítva. 13-as módosító mellette, ellene elutasítva. 14-es módosító mellette, ellene elutasítva. 15-ös mellette, ellen, ellen, ellenőrizzük. Jó, rendben, rendben, ellenőrizzük. Akkor ellenőrizzük a 14-es módosítót. Megnyitom a szavazást a 14-es módosítóra. Lezárom a szavazást. Jó, 15-ös mellette ellene elutasítva. 16-os mellette ellene elutasítva. 17-es módosító mellette ellene elutasítva. 18-as mellette ellene elutasítva. 19-es mellette ellene elutasítva. 20-as módosító mellette ellene elutasítva. 21-es mellette ellene elutasítva. 22-es mellette ellene elutasítva. 23-as mellette ellene, elutasítva. 24-es mellette ellene, elutasítva. 25-ös mellette ellene, elutasítva. 26-os módosító mellette elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, elutasítva. 29-es módosító, 27-es javítja, mellette, ellene, elfogadva. A 27-eset ellenőrizzük, mondja az elnök javítja magát, 29-esről van szó. Egy pillanat. Tehát a 29-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ahogy mondtam, 30-as módosító, mellette, ellene, elutasítva. 31-es módosító mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette ellene elutasítva. 33-as mellette ellene elutasítva. 35-ös mellette ellene elutasítva. 36-os mellette ellene elfogadva. 37-es, 39-es javítja az elnök. 39-es mellette ellene elutasítva. 41-es módosító mellette elfogadva. 42-es. A 41-eset ellenőrizzük elnézést, de mégiscsak is eh, ellenőrizzük. 41-esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 42-es mellette elfogadva. 43-as mellette Negyvennégyeset et mond az el, mondok, mondja, az elnök javítja, 44-esről van szó, elfogadva. 45-ös módosító mellette elfogadva, 46-os mellette elfogadva, 47-es mellette ellene elutasítva, 48-as mellette ki az, aki támogatja? 48-asnál tartunk. 48-as. Megnyitom a szavazást elektronikusan a 48-as módosítóról. Tehát elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tehát 48-asról elektronikusan lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-es, 50-es együtt, mellette, ellene, elutasítva. 51-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan 51-es módosítóról elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es módosító mellette, mellette ki van, ellene, elutasítva. Ötvenhármas, ötvennégyes együtt, mellette elfogadva. 55-ös, mellette, 56-os, 57-es együtt, mellette, ellene, elutasítva. Kettes módosító, 58-as, 59-es együtt, mellette, elfogadva. Hatvanas módosító. Elnézést, a 60-as az okafogyott, hogyha az előzőt elfogadtuk. Tehát akkor a 3-as és a 61-es és a 62-es együtt. Ja, ellenőrizni szeretnék, rendben. Tehát, hogyha olyan sokan különböző frakciókból már szavaztak, akkor világos, hogy el fogjuk fogadni, tehát megnyitom a szavazást, 258-59. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a 361 és 62-es ezek az, ugyanaz arról szólnak, egy, ezért együtt szavazunk róluk. 62-es is, igen. 63-as nem. Tehát akkor 3, 61, 62-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 63-as módosító mellette, illetve nem, mert okafogyott. 64-es módosító, ki az, aki támogatja 64-eset? 64-es, mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük? Hatvanötös, 65-ös mellette, köszönöm, elfogadtuk. 66-os mellette ellene elutasítva, 67-es mellette ellene elutasítva. És akkor végül az egész jelentésről szavazunk. Egnyozór. úr. Csak szeretném eh, visszautalni az egyes módosítónál, hármas és a 61-es, az én listámon ezek külön vannak. Amikor ön kérte, ön a 61-est és a 62-t szavaztatta együtt. Akkor most vagy az én szavazó listám nem jó, vagy a hármasról nem szavaztunk. Az, ami az ön szavazó listáján ami az öné. Igen, mert a kollégáim azt mondták, hogy és a szakértőim is állítják, hogy de igen, is szavaztunk a hármasról, a 61-esről, 62-esről. Úgyhogy most akkor az egész szövegről szavazunk elektronikusan az egész anyagról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tudom, hogy eléggé megoszlanak a vélemények, megosztottak vagyunk, bonyolult véleményről volt szó, majd meglátjuk, hogy mit csinál a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, és hát gratulálunk a szerzőnek. Köszönöm. Köszönöm, és akkor most rátérünk a következő pontra. De Castro úr már készen áll, ő a szerző, ő a szerzője ennek a résznek, ami az omnibus, vagy ö, saláta Rövid leszek a kérdéssel kapcsolatban illetve De Castro úr fogja inkább elmondani, az a legjobb, hogyha átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák, tudom, késő van, későre jár, de csak pár percre lesz szükség mindenki. Idejéből csak ennyit kérek. Itt az omnibus szabályozásról szóló javaslatról van szó, rendkívül bonyolult administratív eljárásról van szó. Néhány problémát kívánunk megoldani, amelyekkel a gazdák szembesülnek az új kap alkalmazásának első három évében. Üdvözöljük a bizottsági javaslatot és a kísérletet az irányban, hogy a gazdák helyzetén javítsunk, de szerintünk jóval ambiciózusabbnak kellett volna lennie a megközelítésnek, és fenn kell tartani a két alapvető célkitűzést, az egyik az eljárások egyszerűsítése, a másik pedig az administratív terhek csökkentése. Albert Dessel jelentéstevő társammal együtt megpróbáltunk iránymutatásokat lefektetni az összes frakcióra vonatkozóan, ami a vitát illeti és a módosítók benyújtását, hiszen mindenki számára fontos, hogy az agré jól kitűzött és elérhető célokat fogalmazzon meg. 2017. február 23-án Hogan biztos úgy nyilatkozott, hogy a parlament által eszközött módosítások adott esetben nagyon lelassíthatják az egész folyamatot, így az egész csomag később léphet csak majd életbe. A mi jelentés tervezetünk is az egyszerűsítést célozza, és semmiképpen sem befolyásolja azt a politikai megállapodást, amelyet a legutóbbi kapreform során már elértünk. Ezzel garantáljuk a stabilitást, és a gazdáknak pont erre van szükségük. Annak ellenére, hogy 94 módosítás született, ezek mégis mindössze 30 különböző intézkedésre irányulnak, így Gyakorlatilag a Hogan biztos által javasolt 31 intézkedésnek felelnek meg ezek is. Nézzük meg a szöveget. A legfőbb elgondolás az egyszerűsítés, a szervezés és a kockázatcsökkentés, ezek a legfőbb irányelveink, amelyeket követünk a munka során. Ezen dolgoztunk, és Deszúrral megpróbáltunk egy olyan álláspontot kialakítani, amely nagy többséget kap itt a házban, és igazi előrelépést jelent a gazdák számára az általam említett három területen egyszerűsítés, szervezés és kockázatcsökkentés. A bizottság sok javaslatát osztjuk, de úgy gondoljuk, hogy sok esetben a bizottság nem volt elég ambiciózus. Jó irányba mutat a javaslat, de nem elég ambiciózus, nem elég nagyra törő. A bizottsági javaslat nem vette figyelembe például a 2013-as reform óta bekövetkezett fejleményeket, a bürokratikus adminisztratív terhek csökkentését nem tartjuk elégségesnek, a greening és a csökkentés területén is több lépésre lenne szükség, és a súlyos piaci válságok kezelése területén sem láttunk elégséges lépéseket. Persze vannak különböző vélemények ezzel kapcsolatosan, de megpróbáltunk egy olyan javaslatot megfogalmazni, amely valós válaszokat nyújt, és ugyanabban az irányba mutat, amelybe a bizottsági javaslat is. Nagyjából követtük a bizottság által felvázolt irányt, de nem teljesen. Először is, ami az aktív gazda fogalom meghatározását illeti, nagyon fontos hogy az átláthatóságot ne áldozzuk fel, ez a kap egyik alapja, és néhány nehézséget látunk ennek alkalmazásával kapcsolatosan a tagállamokban. Úgy gondoljuk, hogy egyszerűsíthetjük ezt a dolgot, biztosítva, hogy csak azok kaphatnak támogatást, akiknek, akik jogosultak erre. Emlékezzünk rá, hogy a 2013-as reformot megelőző viták során ez volt az egyik leg vitatottabb kérdés. Ez egy kulcsfontosságú pontja a reformnak, és ezt most nem nyithatjuk újra. Ami az egyszerűsítés illeti, de szóra a következőkre jutottunk. A tagállami administratív rendszerekben történő egyszerűsítés és a vidékfejlesztési programok egyszerűsítése. Itt mindenképpen fel kell gyorsítani a folyamatokat, nem elég csak az administratív terheket összességében csökkenteni, de a kiszámíthatóságot is növekedni, növelni kell a gazdák felé, mind ami a támogatások mértékét, mind pedig az ütemtervet illeti. Ami a greeninget illeti, ez annyira bonyolult, annyi kételj fogalmazódott meg a hatással kapcsolatosan, vagy a hatékonysággal kapcsolatosan. Itt is az egyszerűsítésre helyeztük a hangsúlyt, illetve a mezőgazdaság környezetvédelmi szerepének hangsúlyozására. Ezért is döntöttünk úgy, hogy bizonyos növényféléket egyik kategóriából áthelyezünk a másikba, emellett a küszöbértéket 15 hektárra növeltük, a diversifikációs követelményeket illetően, ami pedig a, gaz, a mezőgazdasági farmok esetében a 30 hektáros küszöböt illeti, itt is bizonyos kritériumokat fogalmaztunk meg. Úgy gondoljuk, hogy ez és az ehhez hasonló finom hangolás egyszerűbbé teszi majd a gazdák életét, főként a kis gazdák életét, és egyszerűsíti egyébként az ellenőrző hatóságok dolgát is. Vannak tehát olyan módosítók, amelyek a gazdaságok környezetvédelmi szerepét valorizálják, és csökkenteni kívánják a kapcsolódó administratív terheket. Emellett nem csak a környezetvédelmi szerep, illetve a környezetvédelmi vetület fontos, hanem persze csökkenteni kívánjuk a külső protein, illetve fehérje függőségünket is. Végezetül, ami a vidékfejlesztési tervezést illeti, a korábbi kapreformok esetében is nehézségek adott, adottak ezen a területen, itt most el kell kerülni azt, hogy az egyes eljárások megszakadjanak. Az új szabályozás hatályba lépése előtt a jel, biztosítani kell, hogy a jelenleg folyamatban lévő vidékfejlesztési programok és közben ne szakadjanak meg. Michel Dantannek szeretnék köszönetet mondani, aki a 2013-as reform idején a GMO szabályozással foglalkozott. Úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági piacsal foglalkozó Task Force néhány konklúzióját is figyelembe kell venni. Ezek elsősorban a szervezésbeli eszközökre vonatkoznak, illetve a, az ellátási lánc irányítására. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen reagálni kell a piacon jelentkező feszültségekre, problémákra, amelyek az elmúlt években felmerültek, ezért gondoljuk úgy, hogy bizonyos tárgyaló szervezeteket kellene létrehozni, amelyek az ellátási lánc fennmaradását, fenntartását biztosítják, fontos, hogy megerősítsük a vonatkozó szerveződési formákat, azzal a céllal például, hogy a, pi- a tejcsomagot kibővítsük más ágazatokra is. Vannak bizonyos javaslatok a kínálat koncentrációjára vonatkozólag. Bizonyos szerződéses modelleket elő kívánunk mozdítani, és a hosszú távú megállapodásokat is támogatni akarjuk. Ennek szellemében egy következő lépés az kell, hogy legyen, hogy lefedjük az egész értékesítési láncot, és javítsuk a gazdák eh, pozícióját. Ami a megelőzést vagy prevenciót illeti, gondoljunk a legutóbbi tej és sajt válságra Európában. Azt látjuk, hogy csökkent a hatékonyság, sajnos nem értük el a potenciálisan elérhető eredményeket, ezért azt javasoljuk, hogy fegyelmezetten járjunk el, azzal a céllal, hogy egyensúlyt teremtsünk a piacon. Ami pedig a kockázatkezelést illeti, az új kezelési keret a 2013-as reform egyik legfőbb vívmánya, azonban azt látjuk, hogy ezek a kockázatkezelő intézkedések nem voltak hatékonyak. Nem minden tagállam aktiválta ezt a keretet, nem mindenhol éltek ezekkel az intézkedésekkel. Persze az ilyen intézkedések nagyon fontosak a tagállamok számára, mindez azonban azt eredményezheti, hogy összességében romlik a helyzet. Ez egy olyan intézkedés, amelynek kapcsán az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ezt az eszközt tegyük vonzóbbá az érintettek számára. Aztán a kártalanítási küszöb megemelésére vonatkozik az egyik javaslat, valamint a természeti katasztrófák okozta károk vonatkozólag és szerepel is itt egy javaslat. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy a kölcsönösség elve alapján erősítsük ezt az eszközt. Azért, hogy a jövedelem kérdésést elkerüljük. Egy jövedelembiztosítást is bekívánunk vezetni, mint eszközt. Ez is egy támogatólag ható irányítási eszköz lenne, amelyel az esetlegesen keletkező jövedelemkiesést kiesést pótolhatnánk. Azt is látni kell, hogy megfelelő indikátorokra, mutatókra van szükség, azért, hogy azonosítani tudjuk az esetleges jövedelem kérdést, kiesést. Köszönöm szépen a kollégáknak, sajnálom, egy kicsit késő van, de nagyon fontos volt ezt elmondanom, és Desz úrnak adnám meg a szót, hogyha még szeretne mondani valamit. Köszönjük szépen. Meg fogják kapni ugyanezt az elmondott szöveget írásban is. Köszönöm önnek, hogy elmondta, és a két előadónak is hogy kivel együttműködtek, de Castro úr volt az első rész felelőse, a másodiké Dess úr. Kíváncsi vagyok, hogy melyikőjüknek volt több ö, befolyása, vagy melyikőjük hat meg minket jobban. Hallgassuk fel most Dess úrat. Köszönöm. De Castro úr nagyon világosan fogalmazott, mivel nem sok időnk van, én nem élek vissza türelmükkel. Köszönöm a konstruktív együttműködést. Arra törekedtünk végig, végig hogy közös megoldásokat találjunk, ami az egész bizottságban átmegy. Az öt éves határidő nem bizonyult ö, hatékonynak a zöld területekre. 100 ezer hektár zöld terület ö, semmisült meg, és ez részben ennek az öt éves szabálynak köszönhető, tudható be, úgyhogy ezt szeretnénk megváltoztatni, mert ez így nem jó, nem működött. Ebben egyetértünk, hogy ezt meg kell változtatni, az összes többi témában pedig többnyire megegyeztünk és jó eredményt értünk el. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az előadók közötti együttműködés példaértékű volt. Nos, akkor hallgassuk meg a koordinátorokat másfél-másfél percben. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Paulo Castronak és Albert Lesznek, mint jelentéstevők, hogy egyszerűsítési, tisztázási javaslatokat tettek a rendelettel kapcsolatban. A javaslatok, amelyek megszülettek, azok felkarolják azt a munkát is, amit a mi parlamenti bizottságunk végzett, McGuinness kolléganő és a vélemény, ami a verseny kérdéssel foglalkozott, és amiről decemberben szavaztunk, és amit első alkalommal egy az egyben a plenáris ülés is átvett és természetesen van még a Task Force, a munkacsoport a mezőgazdasági kérdésekben, amelyet üdvözölt a miniszterek tanácsa, tehát nem szabad tovább várni, hanem az omnibuszt keresztül ezt át kell venni, meg kell valósítani. Fontos a derogációkat pontosítani szervezeti és versenykérdésekben, illetve a szerződési feltételeket lehetőséget adni az írott szerződésre a feldolgozókkal és a forgalmazókkal, lehetővé tenni, hogy a mezőgazdászok értékmegosztási záradékokat alkalmazzanak az egész láncolaton a többi szereplővel, a megfelelő piacokon, illetve a nyersanyagpiacokon, úgy, ahogy ez például a cukor ágazatban már létezik. Meg kell erősíteni a jogi erejét a WTO-n belül, belül ez a 209-es célek, és a, és a 22, 222-es az pedig a ö, válságidőszak. Meg kell előzni a ö, válságot, a, ö, szóval a 220-as cikkben, és a termékelés csökkentéssel, ami például a tejválság idején is működött állok rendelkezésére a jelentés készítőknek, valamint az Európai Bizottságnak is, hogy ezt a, tovább, ezt a munkát és a javaslatokat elmélyítsük. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos jelentés áll előttünk, és én is szeretnék köszönetet mondani azért a munkáért, amit a két eh, társszerző elvégzett, illetve eh, Danten eh, kollégának a támogatásához, amit a WTO-n keresztül végzett. Úgy gondolom, az omnibusszal kapcsolatban nagyon oda kell figyelnünk és vigyázni arra, hogy ne akarjunk túl nagyot markolni. A javaslat fontos minden ágazatnak, de úgy gondolom, hogy már 84 eh, módosító van, ezek között eh, eh, a bizottsággal kapcsolatos. Tehát ez azt jelenti, hogy az előttünk lévő időszakban arra kell figyelnünk, hogy a lényegre törőek legyünk, és a lényeget kell megpróbálni elérni. A leglényegesebb ezek a gazdasági helyzet, amelyben vagyunk, amelyben van az Európai Unió. Ez az a jelentés, amin keresztül arra kell, ahogy Jean Dantan is mondott, az egész WTO részre kell koncentrálni, és inkább ejteni kell azokat, amik kevésbé fontosabbak. Tehát a mezőgazdasági ágazatban lévő válságra kell koncentrálnunk. Ez a legfontosabb, és a megfelelő eszközöket, amiket javaslunk, hogy nehogy elaprózzuk a lehetőségeket, és hogy tartani tudjuk az ütemtervet, a kötelezettségvállalásoknak megfelelően. Attól tartok, hogyha túl sok lesz a módosító, akkor nem fogunk tudni a lényegre törően eljárni, és nem tudjuk elkezdeni a három oldalú párbeszédet úgy, ahogy ezt eh, elterveztük, hogy ez 2017-ben és 2018. január 1-től ez hatályba is tudjon lépni. Tehát itt majd az egyéb reformok esetleg ezáltal egy picit elcsúsznak, de most a lényegre. Tehát külön kell választani a lényegi kérdéseket és a másodlakosokat. Még egyszer mondom, nagyon font, minden kérdés fontos, de a legfontosabbakatra kell most koncentrálni a VTO-n belül. Köszönjük szépen, Nikolson úr. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék vannak Albertnek. Ennek a javaslatnak az a célja, hogy a tagállami gazdálkodók igényeihez jobban hozzáigazítsa a szabályozást. The 2013 reform, and I welcome the fact that the rapporteur has restored... Az inaktív gazdálkodók kérdésében megvalósítsuk a reformvívványokat. Ez nem csak az Egyesült Királyságra vonatkozó téma, de a magunk részéről mi üdvözöljük a 2024-ig terjedő új ö, fejlesztési terveket, amelyek az új reformig tartanak majd amennyire csak lehetséges, le kell bontani a bürokratikus akadályokat. Mi ezt komolyan gondoljuk, mindenki beszél róla, de mi komolyan gondoljuk. És mindent a végrehajtásra, ellenőrzésre kell fókuszálni. Hatékony menedzsment eszközökre van szükség, igen, jövedelem biztosításra, a 20-30 a 30 százalék helyett 20 százalékos kártérítési arányt fogalmaz meg. A tervezet a termelők közötti szervezetek piacosítási kérdéseiről is rendelkezik. E tekintetben mi üdvözöljük a tervezetet, főleg a tejtermékek vonatkozásában, mert egyetértünk abban, hogy ösztönözni kell a termelőket az összefogásra, a hatékonyabb közös fellépésre. Miller asszony, köszönöm szépen az elvárások, a gyakorló ö, gazdálkodókra vonatkozóan nagyon magas szintűek. Köszönöm Paulónak, Andrásnak, Desz kollégának a javaslatokat. Ha a bizottsági javaslat nem is volt annyira tökéletes, módosítóinkkal talán elfogadhatóvá tehető, egyszerűsödik. A tagállamoknak több rugalmasságot adnánk az arányosság elvének betartása mellett, és a bagatel határ értéket is felemelnénk. A zöld terület és szántó közötti különbségtételt a definíciókban, illetve az úgynevezett 16. hektártól számított ö, ö, módszert ö, ugyan nem tekintjük tökéletesnek. Mit jelent az, hogy tárgyaló szervezetek, Verhandlungsorganisationen a német szövegben, kérdezném, mi úgy érezzük, hogy túlzottak az adóterhek eh, a tejágazatban. Erről mi külön vitát kezdeményeznénk erről a fejezetről, és a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban megfogalmazottakkal sem értünk teljesen egyet. A 79-es módosító a van, hiányzik a tej és a cukor ágazat, nem értjük ezt, noha a szerződések ezt nem indokolják, nem tudom, hogy miért kéne ezt kivenni innen. A német kartellenes ellenes hivatal éppen ma ö, tudatta, hogy túl sok a kartellesedési ö, gyanú és szerződés általában. Köszönöm szépen, elnök úr! nem akarunk túl sok módosítót mm, benyújtani, de a demokratikus folyamatban mindenkit meg kell hallgatni, és úgy gondoljuk, hogy legalább száz helyen kéne javítani a szöveget. Tehát nem a módosítók önmagukért, hanem a javítás szándékával születtek. És tényleg nem elméleti politikai szempontból, hanem a gazdálkodók gyakorlatilag szempontjaiból gondoljuk ezt így megpróbálom azokat a gazdálkodókat képviselni, akik nagyon keveset kapnak az egyes pillérből, és a kettesből sem sokat. Az a kevés pénz, amit a gazdálkodó kap, az gyakran elfolyik tőle ex patokhoz és kormányzati szervezetekhez. Nem értem, hogy mit értelek az alatt, hogy a kettes pillér ö, ö, pénzeinek megszakadására ö, utalnak. Egyesek, egyes gazdálkodók ö, nagyon is örülnének, hogyha egyszerűsödne ez a rendszer. Szerintem Írországban el, elég egyszerű a, a, a zöldítés folyamata, módszere. Nagyon egyszerű szabályok érvényesülnek nálunk, és működnek is. Larry Goodman sójába is be, beleillene az, amit önök javasolnak. Kedves kollégák, ez a jelentés, és azt a félelmünket erősíti meg, hogy az agrárreformnak nem egy félidei felülvizsgálata történik, hanem egy omnibus vagy saláta rendelet révén. Egyszerűen megváltoztatjuk azt, amit legutóbb az agrárreform kapcsán nem sikerült elfogadtatni. Nem kell nagyon csodálkozni azon, hogy Paolo Del Castro és Albert Dess még tovább akarják szűkíteni a zöldítést, a greeninget. Aztán végül, hogy ezeket az intézkedéseket megvalósítjuk, akkor már nem is fogja tudni senki, hogy mi is az a greening, mit is jelent a greening. mert a legutóbbi agrárreformnál is megpróbálták ellehetetleníteni, ellehetetleníteni a greeninget, most is próbálkoznak vele, itt ebben nem fogunk részt venni. A legutóbbi agrárreform során más kérdésekről is hosszan vitáztunk, amihez nem volt meg a többség, ami például a biztosításokat illeti, azt mondtuk, hogy hát az egész az amerikai mezőgazdasági rendszer működése irányába mutat, de hát ez sem való az omnibus eljárásba. Ezzel gyakorlatilag megfordítanánk azt, amit korábban elhatároztunk. Nem lehet ezt csak egyszerűen egy módosítással megváltoztatni, nem lehet egy módosítás révén a legutóbbi agrárreform alapjait megváltoztatni. Üdvözölném, hogyha sikerülne megvalósítani ezt, amit Dantan úr akart, ami a piac szervezést illeti, itt a parlamentnek legutóbb nem sikerült egyáltalán semmit elérnie, jó lenne, hogyha most ez sikerülne, de hát mondom még egyszer, ezek mind-mind nagyon messze menő módosítások, amelyek sok ponton a legutóbbi mezőgazdasági reformot is nagyon megváltoztatják, sőt előre meghatározzák a következő agrárreformot is. Úgyhogy gondom van nagyon sok ponttal. Néhány pontot persze üdvözlök, igen, vannak jó pontok is, de hát miért így kell ezt csinálni, és miért egy omnibus eljárás keretében sok minden, ami az egyszerűsítés címszó alatt szerepel, nem egyszerűsítés, hanem gyakorlatilag olyanokat próbálnak becsempészni, ami már korábban sem tetszett mindenkinek, például a greeninggel kapcsolatos elképzeléseiket. Ennyi képviselő. Köszönöm szépen. Az utolsó bekezdésben a bevétel biztosításról van szó. Ez könnyen kimondható, csak ö, ugye az adó szakértőjét, ha kérdezi a gazdálkodó, akkor az nem fogja ezt érteni, hogy mihez kell viszonyítani. Ki kell töltenie 26 kérelmet majd egy potenciális megfoghatatlan elmaradt összeggel kapcsolatban, és közben egy csomó ö, munkát nem tud elvégezni, és ilyen értelemben is kiesés keletkezik nála. Aztán a hektáronkénti, vagy egyéb egységenkénti, vagy ö, alkalmazattankénti számítás ö, kérése merül föl. Kiderül, hogy ez egy iszonyú bonyolult eljárás lesz, miközben az eredeti ö, kiinduló pont az egyszerűsítés volt. Kedves dolog, hogy kompenzálni akarják a gazdálkodókat, de ez így iszonyúan bonyolult, és nem sok értelme van. Aguilera asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr! Én nagyon jól értékeltem Dessur és De Castro által tám, bemutatott jelentést Danten úrnak nem tudom a véleményét. De azt hiszem, hogy bizonyos tekintetben sokkal messzebb megy, mint amit a mezőgazdászok, a gazdálkodók kérnek. Nekem a 175b új cikk tetszik. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, ez most valódi probléma, vagy nem? Ez mégiscsak valódi, nem? Akkor meg miért nem foglalkozunk vele? Nem tetszik a nemzeti támogatás, ami amiről beszél a bizottság, a termelői szervezeteknek 14 országra. Ennek regionálisnak kellene lennie. Ez inkább visszalépés, nem előrelépés. A kritériumnak mindenképpen regionálisnak kell lenni. Spanyolországban például vannak olyan övezetek, ahol nagyon sok termelői szervezet van a mezőgazdász, aki ö, aktív, a bizottság ugye meg akarja változtatni a ö, formulát, holott nekünk meg kell védelmeznünk a jelenlegi ö, képletet. Ez rövid, de ö, meg fel kell, fel kell tartani a fiatal ö, gazdálkodónak egy kicsit jobb. Egyébként fogok beterjeszteni módosítókat. mert a fiatal gazdálkodóknak korlátozzák a tevékenységét egy szövetkezetre, és ez azt jelenti, hogy a fiatalok nem kapnak, nagyon sok oknál fogva nem kapnak támogatást, főként ezért. Tehát ez a vita messzebb megy, mint amit kér a bizottság, ugyanakkor azért vigyázzunk, mert mégiscsak vannak korlátok. Delája asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönöm a kollégáknak, Paolo de Castro-nak és mindazon kollégáknak, akik részt vettek ebben. Bevallom, hogy én jobban örültem volna, hogyha egy igazi reformról vitázunk ma este. De hát ugye e, ez van, és ahogy a válság e, ránehezedik a mezőgazdasági ágazatra, nem ülhetünk itt törbetett kézzel, és nem várhatjuk, hogy a napirend, az ágenda majd lehetővé teszi, hogy megvitassuk a következő közös agrárpolitikát. Én most itt a 30%-ról 20%-ra a küszöb levitelét szeretném megemlíteni. Meg kell, hogy maradjon a az különböző kölcsönös alapoknak a szerkezete nem lehet az összes mezőgazdasági ágazatot egyformán kezelni, mert mindegyiknek más sajátosságai vannak. Ami a WTO reformját illeti, szeretnék megelégedni annyival, hogy a, mit a jelentés tartalmaz, az pontosan az, mint amiről beszéltünk a volatilitás illékonysággal kapcsolatban. Ez koherenciát mutat a munkálatainkban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon oda kellene figyelnünk arra is, hogy hogyan strukturálódnak a a gazdálkodóknak a helyzete hogyan alakul a táplálék láncban. És végezetül elhangzott, és többször is elmondták, de én nagyon fontosnak tartom, azokat, az, hogy a közös agrárpolitika céljai azok fontosabbak, mint a versenyszabályok. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is azt gondolom, hogy nem szabad egy ilyen sürgősségi eljárás keretében gyorsan megváltoztatni a közös agrárpolitika alapjait. Végig kell gondolni ezeket a dolgokat, főként ami az aktív gazda definícióját illeti, illetve a kötelező felső határokat a fiatal gazdák esetében, a közvetlen kifizetések esetében, ezeket támogatom. Ami nem teljesen világos számomra, az ez a bargaining organizations kitétel, nem tudom, hogy mi lenne az előny szemben az elismert termelői szervezetekkel. Szeretném elmondani, hogy Európában a különböző tagállamokban nagyok a különbségek a tagállamok között, ezeket a struktúrákat illetően. Tenni kell valamit, ez nagyon fontos valóban, de mindenek előtt a versenyjoggal kellene itt foglalkozni, hogyha az Agrár Task Force javaslatait komolyan vesszük, akkor a versenyjog területén kellene nagyon gyorsan módosításokat eszközölni. Ami a vidékfejlesztést illeti szerintem az omnibus rendelet semmiképpen sem áshatja alá az alapvető stratégiát. A 26-os módosítás mindenképpen központi jelentőségűnek tartom. Mindenképpen 2024-re ki kell bővíteni az időbeli hatályt, mert ezzel tudunk csak biztonságot teremteni, hiszen a vidékfejlesztés nagyon súlyosan érinteni egy ezzel ellenkező lépés. A legnagyobb prob- problémákat a vidékfejlesztési politika végrehajtásában a, kive a pályázatoknál látom, illetve a támogatható projektek kritériumai területén egy bürokratikus monstrummá nőtte ki magát az egész, a tagállamok mert nem tudnak ezzel mit kezdeni. Hatalmas administratív ráfordításra van szükség, és bizonytalanságot teremt a rendszer. Még két dolgot szeretnék elmondani, ami szerintem nagyon fontos, és eddig még nem esett róluk szó. Mindenképpen óvnék attól, hogy a beruházási támogatást a nem mezőgazdasági termékekre is kibővítsük, ez szerintem hiba lenne. A vidékfejlesztést ebben az esetben teljesen elveszíteni a kapcsolatát a mezőgazdasággal. A 60-as cikk 1-es 2-es bekezdése a sürgőségi eljárások kibővítésével foglalkozik a természeti katasztrófák mellett jelentős gazdasági események, demográfiai változások, migrációs, illetve menekültügyi mozgások is ide számítanának. Szerintem ez hiba lenne nagyon óvakodjunk ettől szerintem. Jár képviselő, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm a jelentéstevők munkáját is. Az Omnibus nem egy új agrárreformnak ad teret, ezt mindannyian tudjuk, másrészt azonban sok helyütt változtatni szeretnénk. Szerintem a jelentéstevők nagyon jó egyensúlyt teremtettek a e két vetület között, megpróbáltak úgy csatornázni a változási iránti igényeinket, hogy azért az ütemtervet tartani tudjuk. Egyszerűsítés, igaz, igazságosabb betétel, ezek mind-mind fontosak. A következő agrárreformot is elő kell készítenünk egyébként, megfelelő, illetve elég időt kell szakítani ennek a problémák megvitatására. A vidékfejlesztési program 2024-ig való kiterjesztése is jó, ez megbízhatóságot teremt és elősegíti a beruházásokat a vidéki területeken. Egy dologról még beszélni kell, az agrárreform igazságosan betétele. A közvetlen kifizetése konvergenciája, tegyünk itt valamit, ne tegyünk valamit, erről még beszélni kell, de ha végül sikerülne a bürokratizálódás megakadályozása, vagy legalábbis sikerülne a bürokratikus terheket csökkenteni, akkor már jót tettünk a, a közös agrárpolitikával. Herenc képviselő, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában, köszönöm az összes jelentéstevőnek. Amióta itt vagyok, még egyszer sem láttam olyan helyzetet, amikor is megreformálták volna a költségvetést, és a kap jól jár ezzel. Ami a költségvetéssel történt, az nagyon aggasztó, mert általában a mezőgazdaság csak rajta veszt a költségvetés módosításán. Mindenképpen meg kell vizsgálnunk az állandó legelőket, a földközi tengeri területeken vannak olyan állandó legelők, amelyek kiesnek a rendszerből a fogalom meghatározás miatt. Például Görögországban és az Ibériai félszigeten szemet hunyhatunk e fölött, tehetünk úgy, mintha ez a probléma nem létezne, de teljesen egyértelmű, hogy az általunk hozott döntések sokszor felkeltik a polgárok ellenszenvét az EU-val szemben. Ezt világosan látni kell. Ami a, az állami támogatásokat illeti, illetve a különböző támogatási formákat, a különböző régiók között nagyok a különbségek, ezt eh, az egyik kolléga korábban már elmondta. Ha a kapott a tagállamokhoz igazítjuk, akkor látni kell, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem fogják az ilyen szervezeteket támogatni. Vannak olyan régiók, ahol nincs annyi gazda, mint például Spanyolországban. Egy olyan modellre van szükség, amely a regionális különbözőségeket is figyelembe veszi. Régóta vitázunk már az aktív gazda fogalmáról, most pedig úgy tűnik, végre megszületett a tökéletes megoldás. Ez akkor mit jelent? Eddig vesztegettük az időnket, vagy hogy van ez? Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ez a jelentés, és sok tekintetben osztom. Szeretnék nagyon gyorsan beszélni a biztosítási rendszerről a beavatkozási küszöböt 30-ról levinni 20%-ra, nem csak a kölcsönös biztosítókra, hanem másokra is. Ez figyelemre méltó. Ugyanakkor fontos lenne az egész rendszert sokban egyszerűsíteni. Most veszem csak Olaszország példáját nagyon sok minden nagyon jól kialakításra került de ugyanakkor a 2014-2020-as időszakban Olaszországban a biztosítási alapokra szánt összegek vagy alapok 0, 0,1 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy 0,0 eurót kaphatnak. Miért? Bürokratikus okok miatt és ez azért mégiscsak egy nagyon fontos probléma a gazdálkodónak. Fontos lenne e tekintetben is egyszerűsíteni, és úgy eljárni, hogy a tagállamok megtehessék azt, ami a dolguk. És egy kicsit kétségeim vannak a VTO 20-szal kapcsolatban. Megint megemlíteni az alkohol arányát, az nem, túl, nem tűnik jónak. Amikor a VTO 20-at létrehoztuk, akkor az volt, hogyha jó borászatot akarunk, akkor a jelenlegi termelés az éppen elegendő, legalábbis a mi esetünkben, és nem lenne célszerű intervenciót létrehozni annak érdekében, hogy rosszabb minőségű bortermelés jöjjön létre. Ribeiro asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm a két előadó munkáját is. Hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy mi az egyszerűsítést szorgalmazzuk. És a kompromisszumokat is azért kötjük, hogy a gazdálkodók pénzügyi helyzetét egyszerűsítsük. A harmonizáció az aktív gazdálkodók körében szerintem pozitív dolog. Erősíteni kell a termelői szervezetek lehetőségeit és tárgyalási pozícióit, szerződéskötési erejét. És bizonyos minimál jövedelemhez hozzá kell jutatni őket a legválságosabb időszakokban is. Ugyanakkor meg kell akadályoznunk a piasztorzító és tisztességtelen gyakorlatokat. Ha a fiatal gazdálkodókat akarjuk támogatni és az ő letelepédésüket, akkor azért ne felejtsük el, hogy ők sem olyan fiatalok már általában. Inkább nevezzük őket új gazdálkodóknak. A programok hatékonysága vidékfejlesztési szempontból témában úgy gondoljuk, hogy a helyi érdekek szerint kell a mezőgazdaságot támogatni. Köszönöm elnök úr a szót én is. Egy pár dolgon elcsodálkoztam abból, amit De Castro úr mondott, például a rizs termelésről. Ugyan hány százaléka az európai mezőgazdaságnak a rizs termesztés? Mennyiben probléma ez tényleg? Európában a rizs az gyakorlatilag csak energia növény, és kiszorítja a a táplálkozási célú növénytermesztést, ahol megjelenik, tehát inkább csak baj, mint támogatandó tevékenység. Az energiahasznú növények termesztése sok helyütt árt az élelmiszer Tehát itt nem látom be, hogy ez mennyiben szolgálja az ökológikusabb termelés fő célját és amikor pénzügyi eszközökről beszélünk, akkor a kockázatelemzést is úgy kéne megfogalmazni, hogy ö, hogy ne a biztosítók nyerjenek majd ezen az egészen, hanem tényleg a gazdálkodók érdekét szolgálja a garancia. Köszönöm elnök úr a szót. Számunkra nagyon fontos, hogy megvizsgáltassék, hogy hogyan tudunk érdemel és legjobban segíteni a gazdálkodókon. Romániában konkrétan megállapítottuk, hogy a termelői szövetkezetek finanszírozásával sok baj van. Ha a termelő szeretne például egy vágóhidat létrehozni, egy új vágóhidat, akkor a költségének csak 40%-át kaphatja meg támogatásként. De ha egy jogi személy egy más ágazatban akar projektet megvalósítani, akkor akár 80%-át is megtérítik a költségeinek. Ezek igazságtalanságok, és ezzel ö, sokan konfrontálódunk. Aztán a kiskereskedelmi szereplőkkel való tárgyalásokat is észszerűbbé kéne tenni. Ha egy gazdálkodó 40 ezer sertéssel rendelkezik, akkor legyen lehetősége arra, hogy közvetlenül hozzáférése legyen a vágóházi kapacitásokhoz. Legyenek olyanok a szabályok, hogy tényleg a termelőket segítsék. Köszönöm, csak egy apró kis információ. 40 százalék a termelői szövetkezetek támogatása és 80% más ágazatokban? Na nézzük, megint lesz asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy hát sajnálom, hogy ilyen későn került sorra ez a bonyolult jelentés, na mindegy. Az aktív farmer kérdésre térnék ki. Megvizsgáltuk ezt már a kapreform előtt is, hogy most mit mire kéne ajánlást tenni. Szerintem ez a kérdés már redundáns. Nem értem, hogy mely tagállamok nyomják ezt, illetve hogy, hogy ne legyen világos definíciója az aktív farmernek. Ne, itt nem minden világos számomra, érdekelne, hogy a, a bizottság erről mit gondol. Az úgynevezett új jövedelemstabilizációs eszközöket illetően ne higgyük azt, hogy ez friss pénz. Amikor ilyesmiket bejelentenek, akkor egyesek azt hiszik, hogy ez valami új pénzeső, nem. Ez a pénz is átcsoportosításokkal jön létre, és nem biztos, hogy jó helyekről. Ami az 50-50-es szabályt illeti, ugye a bizottság 100%-ot ad, akart, ez biztos, hogy ezt nem tudtuk volna lenyelni. Tehát ez viszonylag már jó eredmény, de jó lenne, hogyha a bizottság az élelmiszer ellátó lánc szempontját venné figyelembe, mielőtt bármilyen ö, ellátás ellenőrzési szabályt fogalmaz meg. Köszönöm az előadóknak, amit el, elvégeztek munkát. Nekem ezt még tanulmányoznom kell, hogy tisztálások, és majd ki tudja alakítani a véleményem. Akkor a bizottság képviselőjét kérdezném meg, és megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy késői órában, de mégiscsak tehetek néhány észrevételt azokkal a módosítókkal kapcsolatban, amelyeket a jelentés készítője terjesztett elő. Úgy gondolom, hogy vannak bizonyos pozitív elemek a tekintetben a bizottság szempontjából, nevezetesen a jelentéstevő azt javasolja, hogy hagyjunk számos javaslatot érintetlenül annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a közös agrárpolitikát. Vannak, amelyek a módosító javaslatok értelmében eltűnnének, például az aktív gazdálkodóra vonatkozó záradék, Valójában az aktív gazdálkodó már megvizsgáltatásra került a legutóbbi kap reform idején, és a néhány év, tagállam az első évtől úgy döntött, hogy ez administratív szempontból rendkívül bonyolult eszköz, és bizonyos értelemben a van egy bizonyos olyan számú gazdálkodó, aki kirekesztésre kerül, összehasonlítva azzal a, az adóval, amit aztán az adminisztráció ebből kaphat. Ezért gondoljuk úgy, hogy jó lépés lenne, ha elmozdulnánk a szubszidiaritás területére, és azt mondanánk, hogy a tagállamok döntsék el, hogy az ottani helyzet értelmében van-e értelme, vagy aránytalan-e, vagy adott esetben célszerű-e ezt a meghatározást és záradékot alkalmazni. A másik dolog, hogy az a nyilvántartás, ahol egy országos nyilvántartásban szerepelne a gazdálkodó, ettől már valódi gazdálkodónak számít-e, és az lesz-e. Ez megint hasonló a bizottságnak a javaslatához, mert hogyha van egy nyilvántartás, de nem mondjuk meg konkrétan, hogy mit kell tartalmaznia a nyilvántartásnak, akkor tulajdonképpen a tagállam fogja eldönteni, hogy ki az, aki aktív gazdálkodónak számít. Tehát itt, amit hallottam, kisé ellentmondásos, egy tulajdonképpen érvénytelenítenék a bizottságnak az záradékát, és lenne egy olyan módosító, ami végeredményként viszont ugyanazt hozná létre, amit a bizottság javasolt. Hogan biztos úr írt neki Szikeszki úr és a tanácsnak is, mert őt az aggasztotta, amikor látta, hogy a vita hogyan folyik, és az Omnibus, ez egy egyszerűsítési csomag a mezőgazdaság esetében is, és ez esetleg egy kicsit másképpen alakulhat, mint az a úgynevezett mini reform, amiről szó volt, vagy egy csomag, amiben azért eléggé jelentős változások lennének a kapban. És két ok miatt aggasztó ez, az egyik az egyszerűen az időzítés kérdése. Minél bonyolultabb és politikailag ellentmondásosabb kérdések kerülnek terítékre, annál kevésbé leszünk képesek lezárni 2017-ben a tárgyalásokat oly módon, hogy végül a gazdálkodók élvezhessék ezen egyszerűsítéseknek az előnyeit. És hogyha 2018. januárjáig nem tudunk elindulni, akkor 2019-ben kezdjük, és az azt jelenti, hogy csak két évre ö, hozunk reformokat, mert közben az idő, a finanszírozási időszak az ö, folyik. A másik, hogy politikailag eléggé messze megy ez a jelentés, és a bizottság úgy gondolja, hogy nagyon komolyan elemezni kell és összegezni kell, amit nehéz lenne egy omnibus eljárással, ez egy nagyon gyorsan, gyors előrelépés követelő elő, egyszerűsítés. Több dolog volt, amit már itt említettek a hozzászólók is, például a jövedelem küszöbnek a levitele válság esetén, akkor a 30%-ra, 20%-ra a kártérítések. A zöld doboz kritérium ugye az egy 30%-i javaslat. Most azt javasolják, hogy az irányító hatóságok bizonyos eszközöknél kedvezményezettek lehessenek. Ez ugyanakkor egy nagyon komoly érdekkonfliktust jelent, mert a ezek a szervezetek azért vannak ott, hogy kezeljék ezeket az eszközöket, nem pedig azért, hogy annak kedvezményezettjei legyenek. Vannak dolgok, amik egyszerűen még túl koraiak, mert lesz új finanszírozási eljárás, egy új MMF, és létrejöhet ezáltal egy olyan helyzet, hogy jogokat hozunk létre, vagy kibővítünk, ami aztán lehet, hogy nem fog megfelelni a majdani finanszírozási megoldásokkal. Az alapvető zöldítési kérdések is elhangzottak, amelyeknek van lehetőségük, hogy felhigítsák a zöldítést, és a zöldítés sok tekintetben támadásokat szenved el, és ez nem csak magát a zöldítést támadja, hanem magát a kapot is, mint egészet. Tehát az a kérdés, hogy ez az omnibus javaslat keretében hagyjuk, hogy ez megtörténik. Van néhány messzemutató változás, amit javasolunk, például a versenyszabályoknak az alkalmazása, egy módosítás említette a, az alkohol tartalom az erősítése a borászatban, ezt sosem elemezte senki, hogy ez valójában jó lenne-e a minőségi politika szempontjából vagy sem, és a borpolitikában. Vannak más szabályozások is, amelyek azt javasolják, hogy a jogtalanul kifizetett összeget 250 euró alatt ne kelljen visszakövetelni de azt hiszem, hogy ilyen zaradék sehol nincsen, mert eh, ez körülbelül 14-15 millió euró kiesést jelentene az Európai Uniós közö, eh, eh, költségvetésebe. Most 150 euró ez az a küszöbérték, abban az esetben, hogyha a tagállamnál is van, hogyha ezt meghagyjuk, akkor legalább a nemzeti jogszabályokat is adott esetben fed lehet tartani. Nem akarok most itt nagy részletekbe menni, mert nincsen már időnk erre, túl késő az idő. Ez az a két fő kérdés, ami foglalkoztatja a bizottságot, és szeretném megkérni önöket, hogy a gondolkodások során, ami majd most meg fognak valósítani többek között a módosítók kapcsán is, ezeket a pontokat gondolják végig, ez egy olyan omnibusz, aminek ugyanakkor elég gyorsan kellene haladnia, és minél bonyolultabb omnibusz, annál és hogyha nagyon kényes politikai kérdéseket is felölel, annál hosszabb idő kell majd, a, hogy célba érjen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! egy kicsit elgondolkodtam azon, amit az imént mondott az igazgató úr. Elnézést, hogy módosítottam az ön nevét, holott szép neve van. Azért még van egy kis időnk arra, hogy a jelentéstevők hozzászóljanak, de Castro úrnak, majd Dess úrnak fogom megadni a szót. Grazie, grazie Presidente, soprattutto grazie a tutti. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden kollégának, akik hozzászóltak. Úgy gondolom, hogy Delsz úrral együtt mindent figyelembe igyekszünk venni azok közül, amiket önök elmondtak. Nem szeretnék túl hosszan beszélni, késő van, és már eddig is elég sokat és keményen dolgoztunk. Ahogy Megginis asszony elmondta, nem tudjuk módosítani a pénzügyi kereteket, tehát ez világos, ebben ne legyen félreértés. Válaszolni szeretnék egy, egy konkrét kérdésre is, amit Flanagan úr tett fel a vidékfejlesztésre kapcsolatban, és egyben kosszinger asszonynak is válaszolok. Arról van szó, hogy lehetővé szeretnénk tenni a tagállamoknak, hogy ne kelljen egy vagy két évet is válni, mint ahogy ez a 2014-2015-ös programozásban volt. A programozás még nem lépett hatályba, és a tagállamok nem csináltak semmit. Tehát a különböző programok között egy folyamatosságot kellene biztosítani, hogy a gazdálkodók foga, folyamatosan kapják a támogatást, és a fejlődés is folyamatos lehessen. Nincsen igazán módosulás itt, csak ami pedig a nemzetközi kereskedelmi szervezetet illeti, itt is arról van szó, hogy VTO-ról, hogy olyan javaslatok vannak, amit az igazgató tett. Azt szeretnénk elérni, valamilyen módon, hogy elébe menjünk a dolgoknak. Mert attól tartunk, hogy a végén ez lesz az egész egyetlen jogalkotás az egész időszakban, mert ez a bizottság későn jött létre. Nagyon sokat lamentáltunk a tejágazatról, és így tovább, de most viszont van egy lehetőség, ami megnyílik, ezt kellene kihasználni. És ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy előre tudjunk lépni. Mert ha nem, akkor ez a bizottság csak egy ilyen lamentáló siratófal lesz, és a mezőgazdaságok, a mezőgazdászok pedig azt fogják mondani, hogy nem használtuk ki a lehetőségeket. Nem igazán értettem azt a hivatkozást, amit Mögel úr mondott a kockázatkezelésről. Nincs szó másról, mint a, kibővíteni azt a javaslatot, amit a bizottság tette át, hogy 30%-ról 20%-ra térünk át. Itt a kölcsönös biztosítókról van szó, nem az egyéb, egyéb rendszerekről. Pontosan a bizottságnak a javaslatát veszük át egy az egyben, amit jónak találtunk, csak ezt kiterjesztjük, ezt az eszközt nem arról van szó, hogy sokkal bővebb körben kezeljük a kockázatokat, hanem itt kis pontosításokról van szó, amik az Európai Bizottság javaslata irányába hatnak. Ők, a bizottság mondja, hogy a, például a természeti katasztrófák esetében lenne ez fontos. Például, hogyha van egy természeti csapás, akkor a kölcsönös biztosítók is figyelembe vehetnek egy kompenzációt, még akkor is, hogyha csak 20%-at érinti ez a bevételüknek, nem pedig 30-at. Az az ütemterv, amit előirányoztunk, rendkívül szoros. Május 1 -e előtt szavaznunk kell az Agribizottságban, és még ezt megelőzően a Költségvetési Bizottság is fog ezzel foglalkozni. Tehát mindenképpen el kell kerülni, hogy ezek a javaslatok, a mi szakbizottságunk javaslatai, amelyek nem mennek olyan messzire, mint amit a végrehajtó bizottság javasolt, hogyha megnézzük a morosítók számát. A bizottság 32 javas, ö, módosítót javasol, és mi is nagyjából ezen ennyivel szeretnénk élni és a parlament együttdöntés keretében tehet javaslatokat. Köszönöm szépen, elnök úr, és úgy vélem, hogy sikerült válaszolnom néhány kérdésre, de hát ha tovább vagy mélyebbre szeretnének ásni, akkor természetesen kész vagyok, hogy minden jelentéstevővel, árnyék és képviselővel tárgyaljak ezekről. Desszúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent feljegyeztem, amit megemlített. Martin Hoy, vagy megemlítettek a kollégák, Martin Hoislingnak mondanék, nem kevesebb greeninget akarunk, hanem hatékonyabb greeninget. Szerintem ez a környezetvédelmet is szolgálná. Visszautasítom azt, hogy mi a screeninget alá, vagy a greeninget alá akarnánk ásni. Hojbus kollega beszélt arról, hogy Olaszországban hogyan néz ki a termelés. Nem arról van szó, hogy mindaz, amit nem kell importálni, és amit Európában meg lehet termelni, előnyös lenne. Elizabeth Köstinger említett néhány dolgot, amiről még beszélni kell, és néhány dolgot mondanék még a bizottságnak, ami a 2020-on túli időbeli meghosszabbítást illeti, ha ezt a bekezdést figyelmesen elolvassák. Itt az áll, hogy amíg az újonnan megválasztott parlament nem dönt ebben a kérdésben. Azt akarjuk csak elkerülni, hogy átmeneti szabályozásokra legyen újra szükség. Az is benne áll a szövegben, hogy ez a költségvetéstől is függ. Nem a következő választásokat előlegezzük meg, hanem csak biztonságot akarunk teremteni a gazdáknak, hogy 2020-kor nem szűnnek meg egyik napról a másikra a támogatások. Továbbra is készen állok a további egyeztetéshez, és biztos vagyok abban, hogy még sikerül majd ezen a jelentésen úgy változtatni, hogy a végén mindenki számára elfogadható legyen. Euh, Három észrevételem van a WTO-val kapcsolatban. Hogy euh, Aguilera asszonynak válaszoljak, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban. Ez nagyon őszintén, ez egy olyan téma, ami egyéves munkát igényel jogi szempontból, és nem tudom, hogy a bizottságnak erre lehetősége lenne, ezért javasoltuk a jelentés készítőkkel együtt, hogy azt kérjük a bizottságtól, készítsen a témáról egy jelentést, 2018. június 30-a előtt. A másik két kérdés a termelői szervezetek és a tárgyaló szervezetek. A Vermans bizottságból az jött ki, hogy amikor a mezőgazdászok összeadnak, mondjuk közösen használnak hűtőszekrényeket, vagy egy csomagoló sort, akkor segítés lehetővé kell tenni számukra, hogy a piacra jussanak és védelmet kapjanak a versenyszabályok keretében. Ha viszont a tejcsomagot akarjuk alkalmazni, hogy azért ülnek csak össze, hogy, támogass, hogy tárgyaljanak más termelőkkel, akkor vigyázni kell arra, hogy ne lehessen az, hogy akárki akárkivel összeáll, tehát mindenképpen ehhez egy engedélyezés kell, tehát jól külön kell választani, és ezért gondoltunk különböző nevekre, de végül is ezt össze lehet tenni egy csomagba. Csak ez volt a kiinduló pont, erről hajlandó vagyok tárgyalni. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Még két kis észrevételem lenne. már eddig is egy egész sor hozzászólást hallottunk a különböző képviselőktől, amit Megines asszony mondott, XY és így tovább. Nagyon sok hozzászólást tettek. Nagyon fontos, hogy ezeket a az eredményeket fel is használjuk, tehát mind a korábbi jelentéseket is fel tudjuk használni, és messzebb is mehetnénk, és figyelembe venni az élelmiszerláncot, a jogi megoldásokat, egyes tagállamok létrehoztak jogi megoldásokat. Ezek már mind mögöttünk vannak bizonyos értelemben, azt is szeretnénk, hogy emberi arcot adjunk a zöldítésnek, hogy mezőgazdasági arca legyen. A mezőgazdászok pontosan tudják, hogy mit jelent a zöldítés, és azt szeretnénk, hogy ne legyen egy ilyen mesterséges arca ennek az egésznek. Továbbá beszéltünk elég sokat a pénzügyi eszközökről is. Ez nem ennek a jelentésnek a témája, mint olyan, de különböző miniszterekkel való találkozások során én mindig kérem őket, hogy valamilyen pénzügyi eszközt is próbáljanak beleültetni azért, hogy előkészítsük a terepet a következő jogolkatási időszak előtt. Ezért ezek a törekvések rendkívül észszerűek véleményem szerint, még akkor is, ha esetleg úgy tűnik, hogy egy kicsit túl messzire mennek. De végül is senki sem akarja a második pillért megbolygatni, mert tudjuk, hogy ez fontos a gazdálkodóknak. Hát erről van szó. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőknek a munkáját. Még van időnk arra, hogy politikai ö, frakciókban is beszéljünk ezekről, és hogy az információt is körözzük a mezőgazdasági szakbizottságon belül. Szerintem ez az együttműködés az Agdi főigazgatósággal ugyancsak ö, gyümölcsöző, és ha lehet jól csinálni a dolgokat, elébe menni a dolgoknak, akkor ezt tegyük meg mert még van néhány évünk, amíg a 2018-19-ben, 2020-ban ennek a jótékony hatását még élvezhetik a gazdálkodók. A módosítók tehát márciusban lesznek, májusban szavazás, tehát ami az elvárásokat illeti, illetve a Költségvetési Bizottságot, meg kell, hogy ezt tudjuk csinálni. Vannak-e további kérdések ezzel a témával kapcsolatban? Nem látok senkit. Ebben az esetben akkor a nyolcas napi rendi pont következik, és térjünk vissza az ördítése kapcsolatos delegált aktusra, ahogy már említettem őket. Március 9-én ö, frakciók kérésére a titkárság egy írásos eljárást indított el, arra vonatkozóan, hogy módosításokat lehessen bevezetni a február 28-i döntést illetően és a bizottság hozzájárulásával kapcsolatban, nevezetesen, hogy ne kérjük a két hónapos meghosszabbítást az aktus elleni felszólalásra. Ez az első vélemény az volt, hogy ilyen kérést nem fogunk beterjeszteni a többség nagyon kicsi volt, de ugyanakkor elegendő ahhoz, hogy ne történjen, tehát hogy ne menjünk tovább. A bizottság ezt elfogadta az eljárás keretében, ahol a koordinátorok készítettek egy feljegyzést, amit jóváhagyott a bizottság. Utána különböző tárgyalásokat folytattak a különböző frakciók, a koordinátorok, és láttuk, hogy mégiscsak hasznos lenne, hogyha ismételten konzultálnánk, és ez az írásos konzultáció, amit a mi titkárságunk folytatott le, azt eredményezte, hogy a többség számolják ki, a egyes frakciókban hány képviselő van. Végül is az lett az eredmény, hogy mégiscsak meg kell, ezt a két hónapos meghosszabbítást kérjük, azért, hogy fellépjünk az alaktus ellen. Hogyha ezzel a kérdések kapcsolatban vannak kérdések, látom, hogy Desz és Andrió úr urak már is jelzik, hogy szeretnének hozzájárni, és az eljárási kérdésekkel kapcsolatban majd a titkárságot kérjük. Desszúr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azon a véleménye vagyok, hogy a meghosszabbítást kérni kell, nem az első alkalommal, vagyunk ilyen helyzetben, már kétszer kértünk ilyet, támogattuk. Az Európai Bizottság ezzel a javaslattal 14 jogi aktus összefoglalását ássa alá, tehát ennek a lehetőségét, <clears throat> ezt parlamentként nem fogadhatjuk el. Ne az egyes pontokkal kapcsolatban adjunk állásfoglalásokat, hanem Először kérjünk határidőmódosítóst, és talán sikerül a bizottságot meggyőznünk arról, hogy kompromisszum kössünk. Én 12 éve vagyok itt, kár, hogy a bizottság ezt csinálja velünk. Minden nyolc frakció egységes volt abban, hogy ne ez legyen majd az eljárás, mégis ezt követi a bizottság, úgyhogy most minimum határidő módosítást kell kérnünk. Szandiu kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a vitának ebben a szakaszában nem szeretnék visszatérni az alapokra, hanem a formára, van szeretnék foglalkozni. Úgy gondolom, hogy precedens teremtünk ezennel, ami pedig kellemetlen a demokrácia szempontjából. Volt egy vita, a koordinátorok között volt egy szavazás, amiből kijött egy többség, és volt egy kisebbség. És ez egy politikai etikai kérdés is. Nagyon őszintén mondom, elnök úr, én úgy gondolom, hogy egyszer van egy vita, egy témát fölvettek, vitát lefolyik, szavaznak, van egy többség és egy kisebbség, mint minden szavazásban, akkor a többségi ö, szabályt alkalmazunk. De hogy megismételjünk, újra ö, vegyünk elő, most én ö, látom itt a koordinátori funkciókat is, de maga az elv, demokrát, demokratikus szemlő eh, elég komoly kérdéseket vett fel. Volt egy szavazás, volt egy beszámoló erről, eh, a bizottság ezt hagyta, és most megkérdőjelezünk egy szavazást, úgyhogy nekem maga ez az eljárás okoz problémát, ez a realitás. Én ezt tudomásul veszem, de úgy gondolom, hogy a szociáldemokraták nem fognak részt venni ebben a szavazásban. Ez eh, nagyon távol áll az álláspontunktól, és a demokratikus működés, az rendszer demokratikus működésétől. Tehát én nem a tartalmi problémáival vannak, hanem a formai. A tartalmi kérdésekről már beszéltünk korábban. Ta różnica głosów liczona według de ez a szavazat különbség, amit ha kiszámoljuk a koordinátorok száma alapján, igaza van, az volt amennyi volt, de nem volt egyhangúság. De mégiscsak megszámolták ezeket a szavazatokat. Tehát megértve azt, amit ön mondott a demokratikus elvekről, mindig párbeszéd alapján jártunk el. Hausling úr. Azt kell mondanom, hogy én is elégedetlen vagyok az eljárással. Szerintem elkerülhettük volna ezt az egészet. Jó lenne, hogyha ezt az egészet még megvizsgáltatnánk a jogi szolgálattal értjük, hogyha egy frakciónak ellenvetése van, arról beszélni is kell, de nem szavaztathatunk addig, amíg egyszerűen megfordul az eredmény. A jövőben, hogyha ilyen vitatott téma kerül napirendre, akkor szerintem szavazzon az egész szakbizottság. Így egy világos demokratikus döntéshez juthatunk, az ilyen nagyon érzékeny kérdésekben ezt érdemes lenne így csinálni. Az SND frakció ezt így javasolta, és ezzel semmi gondunk nem lett volna nekünk. De hát addig csűrni, csavarni a dolgot, amíg megvan a kívánatos többség, hát ezzel gondom van nekem is. Eddig mindig úgy jártunk el, hogyha az egyik frakciónak ellenvetése volt, akkor meghosszabbítottuk a határidőt. Ha ez az egész eljárás nem bonyolítja túl, akkor szerintem ez elfogadható. Nem tartom jónak azt, ahogyan a titkárság ezt a kérdést kezelte. Ez így nem volt rendjén. Azt kellett volna mondanunk, hogy ez egy nehéz döntés, ezt többséggel határozzuk el, többséggel döntünk, és akkor nincs vita. Elnök. Azt hiszem, hogy a titkárság magyarázatot fog adni arra, hogy mi történt. A titkárság mindig teljes körű támogatást biztosít nekünk. Nem kell ezt ma tisztázni. Szerintem arra sincs szükség nyilvánvalóan, hogy még megosztottabbak legyünk. Figyelembe veszem mindenkinek a véleményét. Az eddig elmondottakat feljegyeztük, és hát még van egy kis időnk, hogy adott esetben egy szakbizottsági szavazást szervezünk. Nyilván most nem szavazhatunk, mert nincs itt elég képviselő. Majd időben kiderül, hogy mikor és hol szavazunk. A főtitkár majd javasol valamit. Köszönöm, elnök úr. Eléggé kényes kérdésről van szó, megpróbálok egyszerű és tényszerű maradni az eseményeknek a lefolyását nem fogjuk elismételni, csak hogy válaszoljak arra, amit Andri úr mondott, csak eljárási szempontból, az a, amit a koordinátorok tett, amit ők tettek, azt ők visszájára is fordíthatják. A bizottság ezt jóvá hagyta, de mást is jóvá hagyhat. Tehát ezen az alapon az elnöknek van lehetősége arra, hogy a döntés újra megnyissa. Mikrofont kér, kérnek. Mikrofonja nem működik. It's okay. It's, please. Please, it's okay. C'est un gag oui. J'y vais, j'y vais. Donc voilà. Nos, akkor folytatom. Tehát azt elmagyaráztuk, hogy amit a koordinátorok döntöttek, az azt azon változtathatják, de egyébként Andri úr, ez nem precedens nélküli. Úgy gondoltuk, hogy nem készítünk véleményt a javaslatokról, a szeszes italokról, és aztán ezt, tehát ilyen, ilyen van, előfordulhat, ez nem túl jó, hogyha ez gyakran történik, de előfordulhat ilyesmi. Tehát Eljárás szerint van egy új javaslata a koordinátoroknak. Most a mezőgazdasági bizottságnak kell eldöntenie, az egész bizottság hogy elfogadja ezt vagy nem. Ahogy az elnök úr is említette, esetleg már nem felt, kell feltétlenül ma este szavazni erről, hanem a szakbizottság egészen kell, hogy a két hónapos határidő nem jár le március 15-én, hanem mert február 15 volt, úgyhogy április 15. Ha az elnök úgy dönt, akkor lehet egy új szavazást egy adott időpontban meghirdetni a következő március 20 vagy 21-én a következő mezőgazdasági üléskor, és akkor fel lehet tenni, ha kell, szavazókártyával és évekkel, hogy kérjük-e ennek a határidőnek a meghosszabbítását, vagy sem a delegált aktus érdekében. Köszönöm szépen. A 20 az egy hétfői nap, az nem működik, 21 kedd lenne esetleg megoldás. Elnök úr, nem azért, hogy húzzam az időt, meg a vitát. Remélem, hogy nem ma este fogunk szavazni, mert nincs a napi renden, és azért az is fontos, hogy a tagok tudják, hogy szavazás lesz, nem lehet csak úgy szavazni. De végighallgattam, és ez azt jelenti, hogy visszatérek arra térre, hogy én koordinátori funkciómak az elején járok, tehát hogy a koordinátorok együtt dolgozunk, ha koordinátorként szavazunk, és ezt a, a, a, a a jegyzőkönyvbe kerül, és akkor utána mégis ez a szavazat, szavazat érte, eredménytelen, vagy érvénytelen. Hát azért ez nem... Tehát újra terítékre visszük, meg volt már a, a többség, hát azért ez akkor azt jelenti, hogy addig újra terítékre tesszük, amíg nem lesz meg az a többség, vagy hát mi van ezzel, kérdeztem rá, és hogy lesz ez a jövőbeni munka szempontjából. Hát, hogyha egyszer volt egy szavazás, két ö, ö, frakció volt, akik ellenezték, és a, tehát, tehát én ezt személyes tájékozódás céljából letettem fel ezt a kérdést podział na dwie grupy w liczbie... Hölgyeim és uraim, nos, két csoport között volt itt egy ellentét. Az egyik csoport ennyi szavazatot kapott, a másik annyit. Döntés született a szakbizottság részéről. A dokumentumokat és a feljegyzéseket a szakbizottsági tagok megkapták előzőleg, és abban állapodtunk meg, hogy a meghosszabbítást nem támogatjuk. Aztán a frakciók között és a frakciókon belül is voltak további egyeztetések, aztán írásos konzultációt kértünk, és ebből a következő eredmény született a szemszerű többség megváltozott a vitákat követően, éppen ezért javasoltuk azt, hogy vitassuk meg ezt a kérdést. Úgyhogy szerintem most adjuk meg a szót Desszúrnak. Kedre 21-ére szervezünk egy szavazást, hogy mindenki jelen tudjon lenni, és akkor napirendre tesszük ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolgot szeretnék még csak mondani, ez egy ősi demokratikus elv, egy, miszerint egy demokratikus döntés addig van érvényben, amíg egy másik demokratikus döntés azt annak véget nem ölt. A többség azt akarta volna eredetileg, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt, toljuk ki. Ne, tőlem szavazhatunk 21-én, nekem a lényeg az, hogy egyik határidőről sem maradjunk le, Szerintem legyen tiszta az eljárás, ez a lényeg. Oké, okay, oké, okay, ale ma pan poseł rację i mate... Rendben van, mondja az elnök. Igaza van. De Andrew úrnak is igaza van, Hoisling úrnak is igaza van. Egy utolsó dolog, mert technikailag egy dolog jutott most eszembe, mégiscsak van egy határidő, amit figyelembe kell vennünk, tehát az április 15. Tehát a március 21-én szerintem az a először arról fogunk szavazni, hogy kérjük-e hosszabbítást vagy nem, és a renden azonnal figyelembe vesszük azt, hogy az ellenvéleményeket is kezeljük, úgy, hogy ezek már most léteznek. Módszertanilag, hogyha a szakbizottság úgy dönt, dönt hogy nem kéri a hosszabbítást, akkor készken kell, hogy legyünk a szavazatra, hogy a tizen április 15-ét nehogy elmulasszuk. Eh, Köztinger asszony nemet mond. Később majd megtudjuk, hogy miért. Minden esetre most már legfőbb ideje, hogy befejezzük a munkát. Köszönöm a tolmácsoknak és Dessz úrnak. Elnök úr, most tájékoztatnak, hogy hát szavazhattunk volna most, hát erre lett volna lehetőség. Miért várunk április 21-éig? Rozumiemy, rozumiemy, Értem, értem, hogy mi a probléma, minden esetre köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm De Castro úrnak, Dessz úrnak, és külön köszönet az írásos dokumentumokért köszönöm.